Philippe. Mr. De Backer. Okay. Um, well... Rendben. Akkor üdvözlöm a megjelenteket szakbizottságunkban. Pontosan kell kezdenünk, de nincsenek még itt az árnyék előadók mind. Remélem, hogy nem sokára megjelennek, és végezetül pedig hozzá szólnak. Tehát a hatos napirendi pontunk van, ez pedig a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférés, és Philip de Bakker a véleményszerző. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy Európában pénzügyi válság van, és mindjárt tisztában vagyunk azzal, hogy ez érinti a vállalkozókat, és főleg a KKV-kat. Korábban az évben az Európai Bizottság egy akciótervet, cselekvési tervet mutatott be, hogy hogyan juthatnak tőkéhez a KKV-k. Itt számos információt, számos érdekes opciót olvashatunk, számos téma és megoldás szerepel ebben az anyagban. Ezt a cselekvési tervet már megvitattuk, és a kkv jelenlegi helyzetét különféle érintettekkel, egyes KKV vállalkozókkal, és hitelezőkkel és KKV hitel szervezetekkel is tárgyaltunk. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság cselekvési terve egy értékes dokumentum, azonban több konkrét, közvetlen intézkedésre van szükségünk. És itt a pénzügyi válság után nem látunk elég konkrét intézkedést a KKV-k pénzhez jutása tekintetében. És most szeretnék a tagállamok és a bizottságot is felszólítani, hogy konkretizáljuk a dolgot. Tehát nincsen szükségünk új javaslatokra. Már megvannak a javaslatok, azonban ezeket konkrét intézkedésekkel is követni kellene. És igazából nem forradalmi változásokra van szükség. A tárgyaló asztal mindkét oldalán, a vállalkozói oldalon és a hitelezői oldalon is konkretizálni kell az intézkedéseket. Azt látjuk, hogy a vállalkozóság professzionalizálódik, és ez szükséges is, hiszen eléggé kevésbé ismerik a pénzügyeket, a finanszírozási lehetőségeket, és eléggé gyakran ez az oka annak, hogy a vállalkozók és a pénzintézetek, a hitelintézetek között nincsen teljes megértés. Így főleg magasabb szinten, a bankok magasabb szintjén sem értik a KKV-ket. Azonban eléggé gyakran nincsen átláthatóság sem, és ez is problémát okoz. A KKV finanszírozása tekintetében sok minden elmondható. A bizottság cselletkivési tervében nagyon jó módon használozták a kockázati tőkét. Azonban ez nem minden KKV számára hozzáférhető. Hogy könnyebben hozzáférhessenek a tőkéhez a KKV-k, ahhoz diverzitás, a sokrétűségre van szükség. Ezen kívül lehetne például csoportos finanszírozást is alkalmazni, ezzel pedig áthidalhatnánk a pénzügyi problémákat. Számos tagállamban takarék eh, betétekkel is eh, megoldható lenne, ez hiszen óriási összegek vannak takarékbetéteken. A legtöbb intézet, kormányzat, szervezet érti, hogy mennyire fontos az, hogy a KKV-k tőkéhez jussanak. Tehát például az Európai Beruházási Bank is eh, figyelmet fordít a KKV-kra, és megpróbálja partnerséggel támogatni a tőkéhez való hozzáférésüket. Konkrét javaslatokra, konkrét lépésekre van most szükség az elkövetkezendő hetekben. Itt Dolfin, Dolfin úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát, és úgy gondolom, hogy számos pontban egyet érthetünk, éppen ezért nem kell most mindent még egyszer felsorolni. Nyilvánvalóan az a helyzet, hogy a kis és középvállalók számára normális gazdasági ciklusokban is nagyon nehéz a hitelhez jutás. Ez többek között azzal függ össze, hogy kevesebbet tudnak, kevesebb ismeretük van arról, hogy hogyan lehet hitelhez jutni. Általában az ilyen vállalatok számára azonban sokkal nehezebb biztonságot, garanciát adni tehát kisebb a tárgyalási erejük, pozíciójuk, mint a nagyobb vállalatoknál. Az egész természetesen kiéleződik a válság idején, pillanatnyilag pedig válságban vagyunk. A már említett eh, banki követelmények nőnek, ezen kívül a garanciák a KKV-k részéről pedig eh, alacsonyabbak lesznek. Így eh, a tagállamokban pedig eh, egyre csökken a fizetési morál, ez pedig természetesen további finanszírozási nehézséghez vezet. Úgy gondolom, hogy alapvetően fel kell tennünk a kérdést, ez a kérdés pedig túlmutat ezen jelentésen, hogy mi az érdekesebb a bankoknak hitelt nyújtani a KKV-knek, vagy pedig a befektetési, beruházási területen kamatoztassák a pénzüket. Tehát felmerül a kérdés, hogy a bankoknak mi kifizetődőbb. Tehát, hogy tegyék azt, ami a klasszikus hitelügylet, vagy pedig a rendelkezésükre álló pénzt a befektetési piacon használják fel. Az az érzésem, hogy sajnos ez a második sokkal izgalmasabb a bankoknak, és a hitel szűkösség pedig részben ebből ered, hogy a bankoknak sokkal érdekesebb lehetőségei is vannak a pénzük befektetésére, mint a hitelezés. Szerintem ez az alapvető felismerés is mindenképpen megszívelendő. Ami az egyes intézkedésekre vonatkozik, itt hármat szeretnék ebből megragadni, hiszen az előadó a legtöbbet már felsorolta. Egy probléma, amelyet észlelünk, főleg az európai belső piacon a KKV-k számára, akik a határmenti vidékeken dolgoznak, hogy a tagállamokban a kamatok nagyon eltérőek a KKV-k számára. Ez pedig jelentős versenyhátrányokhoz vezethet bizonyos vállalatok esetében, és pedig azon országokban, ahol a kamatok az elmúlt években, az elmúlt hónapokban jelentősen növekedtek. Azonban számomra nagyon fontos a bizottság javaslatában, hogy meddig tudunk garanciát adni. Tehát ez természetesen összefügg garancia szövetkezetekkel, állami garanciával. Például az én hazámban nagyon jól működnek hitelgarancia szövetkezetek például. Így sokkal könnyebb a KKV-knek hitelhez jutni. Úgy vélem, hogy nagyon jó az, hogyha össze-európai szinten is elgondolkoznánk azon, hogy eh, hogyan tudunk ilyen rendszereket, akár az Európai Beruházási Bankkal is kialakítani. Nagyon fontos, és ez az utolsó megjegyzésem, az információpolitika kérdése. A KKV-k egész egyszerűen nem tudják, hogy kihez fordulhatnak, és az Európai Unió már létező programjait sem ismerik elég gyakran. Ez pedig természetesen hátrányjal jár számukra. Így roppant fontos, hogy elgondolkozunk azon, hogy a hitelintézetekkel közösen az Európai Unióban kidolgozunk különféle ajánlatokat a KKV-knek, hogy könnyebben tőkéhez jussanak. Különben teljes mértékben egyetértek azzal, amit az előadó mondott. Köszönöm. Um, Mrs. Kleifer? Yes. Schreifer asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a jelentést, és gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, hiszen nagyon fontos témákra mutatott rá a jelentésben. Világos az, hogy ami a jelentésben szerepel, át kell tekintenünk a válság okozta következményeket, amelyek az EU jogalkotásos hatása vannak a KKV-kra kivált tekintettel. Szeretnénk talán arra emlékeztetni a bizottságot, hogy elkötelezettséget vállalt a következő elvek mellett, az a fontos, hogy a kkv érdekeit is a releváns jogalkotásnak figyelembe kell vennie a jogalkotási folyamat korai szakaszában. KKV barátibbá kellene tenni a jogalkotást. Ami a kkv és mikrovállalkozások kérdését illeti, ezeket kellene a középpontba állítani. Ha megnézzük a jelentés címét és tartalmát, nos, én a módosítóimat a különböző finanszírozási formákra összpontosulok, mert mindannyian tudjuk, hogy a KKV-k az Európai Unió gazdaságának motorjai, kiváltképpen most a válságos időkben. Egyetetek azzal a ponttal kapcsolatban, hogy veszélyes, nem csak nehéz, veszélyes a KKV-kat ugyanúgy kezelni, mint a többieket. Nincs mindenki számára egységes megoldás. Kiváltképpen, amikor a mikrovállalkozásokról beszélünk, ezeket az európai gazdaságban igen jelentős számban találjuk meg. Én szeretném, ha a mikrovállalkozások kezdeményezéseit támogatnánk. 100 millió euróval, ami az Európai Beruházási Bank befektetését illeti, 2010 és 2014 között ez a több százmilliós támogatás nagyon is sikeres volt. Na most, ami a bizottságot illeti, egy milliárd eurót tettek félre erre a célra. A Szociális Változás és Innováció Program keretében, ahol a finanszírozás 20%-át lehetne a mikrovállalkozásokra fordítani. A másik pedig az EURES programokra vonatkozna. Ez a pont összefügg a kockázati tőke alapokkal, amelyek szerepelnek a jelentésben. A kockázati tőke alapokkal kapcsolatban szeretnék néhány kiegészítést tenni az EU szociális vállalkozási alappal kapcsolatban. Az EU szociális vállalkozásai növekvő ágazatot képeznek, éppen ezért nagyon fontosak az EU 2020-as stratégiai célok elérése érdekében. Éppen ezért a kockázati tőke alap a szociális vállalkozásokra is kell vonatkozanak. Módosítom, erről szólnak majd. Sokat ö, működöm együtt az innovatív pénzügyi eszközökről. Én a kohéziós politikával kapcsolatban írtam egy jelentést a KKV-kről és a pénzügyi eszközökről. Szerintem jobban kellene összpontosítani ebben a jelentésben is ezekre, mert a következő hét évben a bizottság a parlament támogatásával még inkább E, ezen eszközök alkalmazására szeretne összpontosítani. Ami az EBB-vel való együttműködést illeti, nos, ezek a pontok, amelyeket, amelyekkel kiegészíteném a jelentést. Um, Philip. Yes, it's your turn. Igen, kedves kolléga, éppen időben érkezik. Mindenre reagáljon az elhangzott összes véleményre, megjegyzésre. I can't. There, you're, you're... Sajnos nem. Hát tessék, jó van, tessék, Dirk. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm szépen, bár hozzá kell tennem. Kamal úr nevében szólok, aki most nincs itt, mert Birminghamben az éves pártkongresszusán vesz részt. Igen, igen. Birminghamben? Hát a párt ott találkozik Birminghamben hogy miről fognak ott az EU kapcsán beszélgetni, a jó Isten se tudja. Hát egyszer majd vétóra számítok. Nos, Kamal úr üdvözli a jelentéstevő munkáját és a bizottság tervezetét mindkettő kiemeli, hogy nagyon fontos a KKV-k szerepe az európai gazdaságban kiemeli a nehézségeket is, amelyekkel ezek szembenéznek. Alapvetően örül annak, hogy a jelentéstevő kiemelte azt, hogy a KKV-k igen heterogének. Nincsen egy egységes definíció a KKV-kről. Most legyen az ágazati alapú, piaci tőkésetési alapú, vagy a vállalkozásban dolgozók száma alapján, határozzuk meg, na most Ugye veszélyes az egységes megoldás keresése, mert a KKV-k nagyon is különböző körülmények között működnek, nagyon eltérőek a KKV-k abból a szempontból, hogy megfelelő munkatársakat találnak-e, hozzáférnek-e megfelelő pénzügyi forrásokhoz. A KKV-k növekedését nemzeti szinten is támogatni kell. Láttuk, hogy Londonban milyen sikerekről lehet beszámolni. Nagyon sok kezdővállalkozás Londonban Pár évvel ezelőtt jöttek létre, és növekedésnek indultak, de hát ugye London különleges feltételeket teremt. Az adókedvezmény, az átmeneti adómentesség az nem EU hatáskörbe tartozik. Ugye vannak hasznos dolgok, amiket meg lehet csinálni, például a jogszabályok véglegesítése, az mindenképpen támogatólag hat majd a kezdővállalkozások és és KKV-kre, például a kockázati tőke alap eh, rendelet egy ideológiai vita miatt nem eh, nagyon halad előre. Mindjárt is szóba, mindjárt sorra kerül Kamál úr, szívesen dolgozik együtt a jelentéstevővel, de Bakero úrral ezzel, ebben a témában, bár azt kell mondania, hogy nem nagyon van mit módosítani. Hát ez dicséret, kérem szépen. Dicséret hull a jelentéstevő fejére. Filip, te vagy soron. Köszönöm szépen, Sharon. Elnézést kérek Filip Lambert szó nevében. Nem tudott időben érkezni. Elmondom, hogy mit gondol. Először is. Még egyszer. Kvázi Drusszám és uh, honfitársam Na, köszönetet mondanék, négy megjegyzést tennék, ahol eltér a véleményünk, vagy kicsit más szemszögből nézzük. Ami az innovációs ösztönzőket illeti, egyetetek abban, hogy kell egy húzó tényező, de számos szabály, rendelet, amely a kockázati tőkére vonatkozik, megengedi, a CO2 csökkentést emelném, vagy a, az energia, vagy forráshatékonyságot, ezek is tipikus célok, amelyek lendületet adnak. Mi mindketten. Csak az a rendelet ösztönzi a KKV-ket az innovációra. Most ezek ösztönzik őket, de hát ezek a játékszabályok részét is képezik. Kötelező érvényű intézkedéseket is be kell vezetni. Egyensúlyt kell teremteni a kétfajta intézkedés típus között. Ha több KKV-t akarunk, ha több vállalkozást akarunk innovatívvá tenni. Jó példa az autóipar, emlékezünk arról, arra, amikor az autóiparnak sikerült elkerülniük a kötelező érvényű szabályokat, akkor lelassult az innováció. Maga az autóipari ágazat is belátta, azt gondoltuk, hogy önszabályozáson megoldjuk, de nem sikerült, és most az autóipar is azt mondja, hogy jó, akkor vállaljuk a kötelező érvényű célkitűzéseket. A 18-as bekezdés, ahol azt mondja, hogy a magasabb tőke arány e, csökkenti a KKV-knak biztosított hiteleket, de tudományos e, alapja nincsenek a kijelentésnek. Számos európai bank van, Belgiumban is, például Lambréda, vagy a Triodos, amelyek hiteleket adnak a KKV-knek, a annak ellenére, hogy a tőke arányuk a Bázel 3-assal összhangban van. Ha a jelenlegi tőke szintről van, hamar akarunk elérni a kitűzött tőke szintre, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy azt érjük el, amit szeretnénk, lehet, hogy a mérlegüket tudják így megfelelően kialakítani, nem pedig a tőke arányt helyre tenni. Harmadik dolog. Drági úrral találkozunk, a C kezdődött a conditionality, az angolban C-vel kezdődik, ez a C szó, vagy a magyarul K szó, a feltétele, kondicionalitás. Az állami támogatást felhasználjuk a kkv számára, de feltételekhez kellene kötni ezeket a támogatásokat, és végül akkor is, ha nem teljesen EU hatáskörbe tartozik, szerintem érdekes volna meghallgatni a bizottság véleményét, akár egy dokumentum formáját is, dokumentum formájában lenne megkapni, hogy hogyan, mik a bevált gyakorlatai a KKV-k ösztönzésének. Sok-sok téma van Európában, sok lehetőség van, van, ami jobban működik, ami nem Európában. Jó lenne megtudni, hogy a bizottság most több millió odaítél, euró odaítélése nélkül esetleg el tudnám mondani, ki mit csinál Európában, és mik a leginkább bevált gyakorlatok. Köszönöm szépen a türelmet és a figyelmet. Köszönöm, Jean-Paul következik. Köszönöm eh, elnök asszony, és köszönöm a raportőrnek is a javaslatait, meg a megjegyzéseit. Én csak néhány megjegyzést, eh, egyszerű megjegyzést tennék eh, a józanész nevében a KKV-k finanszírozásával kapcsolatban. Ugye én már kezdek eh, kicsit öregedni, és mindig is erről hallom, hogy beszélnek. Nyilván nagyon sok specialista ezzel a kérdéssel foglalkozik. Mit tudnak hogyan lehet finanszírozni a KKV-kat? Ugye egyrészt a vállalkozó maga tudja finanszírozni a KKV-t a saját tőkéjével, nyilván ez korlátozott, a bankok tudják finanszírozni, amiről sokat beszélünk, és aztán a befektetők tudják finanszírozni a KKV-kat. Most ez a három forrás majdnem kiszáradt, a bankokat tudjuk, hogy miért, de amikor megnézzük a hitelezési rátákat, akkor azt látjuk, hogy tehát Franciaországban legalábbis azért több a kihelyezett hitel, mint a betét. A harmadik forrás pedig teljesen felszáradt. A kockázati tőke alapok már nem tudnak gyakorlatilag pénzeket fordítani erre. Miért? Azért, mert nem akarnak kockázatot vállalni. Egy olyan, ilyen kockázatot vállalni. A szabályok ugyanis kiszámíthatatlanok, így pedig nem lehet több évre szóló befektetéseket kifejteni olyan munkahelyekbe, amelyek veszélyben vannak. Garanci, garan a garantált alapokat, illetve befektetési formákat keresik, amelyeknek ugyan kevesebb a hozadéka, de mégis garantáltak. És hát semmiképpen nem a KKV-kat választják. Tehát a nagy probléma, amit nem könnyű megoldani, az az, hogy mint ahogy más válságterületeken is, bizalmi válság is van. Hogyha a jövőbeli befektetők nem eh, rendelkeznek bizalommal, akkor hiába ösztönözzük őket, nem fognak befektetni ezekbe a KKV-kba, nem fog változni a helyzet. Hogyha összehasonlítjuk eh, a francia és eh, a német helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a nagy kis vállalkozások Németországban azok családi cégek, amelyek több évtizedes múltra tekintenek vissza, és saját tőkéből élnek alapvetően. A nagy kérdés, amelyre egyébként nincsen válaszom, az az, hogy megpróbáljuk a kockázatot újra elfogadtatni, és megpróbáljuk stabilizálni a gazdaságainkat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Philip és elnézést kérek, ha esetleg eltűnnék, amíg beszélnek, mert fogadnom kell a vendégünket. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak a jelentésemhez fűzött kommentárjait is. Én már a jelentésem elején megpróbáltam világossá tenni, hogy nincsen olyan, hogy a KKV, ez a műfaj nem létezik, mert nagyon eltérőek a KKV-k, tehát nincsen szabott megoldás, amely az összes, olyan megoldás, amely az összes KKV-ra Eh, alkalmazható. Nyilván a legjobb gyakorlatokat eh, át kéne tekinteni, eh, ezt Filip is mondta, és az Európai Bizottság pedig elgondolkozhatna azon, hogy ezeket a legjobb gyakorlatokat hogyan lehet átvenni más tagállamokban. Amikor pedig új rendeleteket szövegezünk meg Európában, akkor azért arra is figyeljünk oda, hogy további terheket nem akarunk már a KKV-k vállára tenni, és itt viszont a Filipe nem értek egyet, mert ő beszélt a tőkekövetelményekről, illetve egyéb követelményekről és eh, szabályokról, amelyeket eh, a bankokra akarunk róni. Eh, én nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a bankok megszabályozása megváltoztatja a hitelezési szokásokat is, tehát oda kell figyelnünk, amikor a szabályokat megalkotjuk, hogy milyen hatása lesz a KKV-knak, KKV-kra ezeknek az új szabályoknak. Európában fragmentált a pénzügyi piac, azt gondolom, hogy ez egyre inkább problémává válik, és a perifériákon a legsúlyosabb a helyzet, látjuk a kamatkülönbségekben is. Röviden említettem a jelentésemben azokat a már futó programokat, amelyek a KKV-k rendelkezésére bocsátunk. Már most is megy egy csomó program, ugyanakkor az erről való informáltság hagy maga után kívánni valókat. Ami a belső piaccal kapcsolatos fel, felvetéseket illeti, valóban eltűnik a, eltűnik a kockázat. Sokan sokan sok pénzt takarítanak meg, de nem akarják kockáztatni ezt, és nyilvánvaló, hogy a nagyobb cégekbe, a biztonságosabbnak ítélt nagyobb cégekbe történnek befektetések, míg a kisebbek ennek kárát látják. Ezen a területen szintén a tagállamok hozhatnak ösztönzőket, például adóösztönzőket, amelyek révén arra bírhatják rá az embereket, hogy ezt a tőkét ne csak úgy halmozzák föl, hogy ez a tőke valahol hever, hanem legyen bevonva a reál gazdaságba. A jövőben is szívesen folytatom önökkel az eszmecserét. Köszönöm. De Debaker úrnak, és szeretném tájékoztatni önöket, hogy a benyújtási határidő a módosítók vonatkozásában október 18, ezeket október november 28-án és 29-én fogjuk áttekinteni. A szavazásra az ECON szakbizottságban december 17-én vagy 18-án kerül sor, míg a plenárison 2013. februárjában foglalkozunk majd ezzel a témával. Néhány perc múlva áttérünk a következő napi rendi pontra. Mario Draghi meghallgatása következik, aki az Európai Rendszerkockázati Tanács képviseletében lesz itt. Right. Well, we are... Igen, akkor most akkor szinte tökéletesen időben vagyunk. Üdvözlöm még egyszer körünkben az Európai Központi Bank elnökét Mário Drágit, és gondolom, hogy több bevezetése nincsen szükség. Amiért eljött hozzánk, annak az oka az, hogy eh, ezen a nyilvános meghallgatáson az Európai rendszerre kezelő testület, rendszer kockázati testület feladatáról beszéljen, és most erről külön fog beszélni, de most mindenek előtt szeretném 10 percre átadni a szót az Európai Rendszer Kockázati Testületről szóljon. Tehát, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt szakbizottsági tagok, nagy örömömre szolgál, hogy megjelenhetek a szakbizottság előtt ma, hogy informáljam önöket, hogy milyen tevékenységekkel foglalkozik a testületünk. Ahogy tudják, ez kiegészíti a központi bankok, a nemzeti felügyelekek know-howját és a három európai felügyelet tevékenységét. És pedig úgy, hogy az úgynevezett makroprudenciális perspektívával kiegészítse. Ez azt jelenti, hogy a kockázatokat a különféle piaci szegmenseken keresztül kiértékeljük, megnézzük a sebezhető pontokat, főleg a bankszektoron belül, és hogy felbecsüljük a pénzügyi rendszer egészében a meglévő kockázati lehetőségeket. Ilyen vizsgálatokon alapulva tanácsokat adunk, és a testületünk pedig szeretné így védeni Európa gazdaságát a pénzügyi rendszer törékenységétől. Nagyon fontos lépés a testületünk munkájában az, hogy publikáltunk már egy kockázati elemzést 2012. szeptember 20-án. Ezt az elemzést a parlament kérte, és pedig a jogalkotási folyamatához, amikor létre akarta hozni az Európai Rendszerkockázati Testületet. Itt különféle mutatókkal szeretnénk a rendszerkockázatokat felmérni. Ez a kockázati elemzés az Európai Központi Bankkal válvetve készült, és a három európai felügyeleti szervel. A igazgató tanácsunk itt a pénzügyi rendszeren belül különféle kitettségeket, sebezhetőségeket vizsgált meg. Ezt a, az elemzést negyed évenként ismételjük meg, és hat különféle területen, ágazatonként és pénzügyileg vizsgáljuk. Ez egy információs eszköz, amely további rendszerkockázatokra nyit nyitja ki az ablakot, és ez természetesen egy korai riasztórendszer is kiegészíti. A elemzésünk hozzáférhető a rendszerkockázati testület honlapján. Most akkor forduljunk a jelen helyzet felé. Az európai gazdaság és európai pénzügyi rendszer további kihívásokkal szembesül, és létfontosságú a rendszerkockázatok felismerése. Azonban természetesen bizalmasan kell, kerez, kell kezelni bizonyos adatokat, a politika csinálóihoz pedig el kell juttatni a megfelelő elemzéseket, hogy döntéseket hozzanak. Ez makrogazdaság és szerkezeti reformokat tartalmaz, hogy fenntartható közfinanszírozás és versenyképesség legyen Európában. Folytatjuk a pénzügyi reformokat, hogy erős és jól működő pénzügyi rendszer legyen Európában. Ezen kívül ide beletartozik az európai intézményi keret további fejlesztése is makroprudenciális perspektívából három lehetséges kockázatot különböztethetünk meg. Az első az az, hogy az intézkedések nem megfelelő módon érvényesülnek. Másodszorban, hogy rossz makrogazdasági hírek érkeznek, amely a bankok finanszírozását és működését negatívan befolyásolja. És ennek a két tényezőnek az összjátékaként a hitel, hitelezés lehetősége szűkül. Ez pedig káros hatása van a gazdaságra. És az európai gazdaság élénkülésére is. Ezek a kockázatok a rendszer különféle területen jelenhetnek meg. Pillanatnyilag a makroprudenciális politika célja az, hogy visszaállítsuk a bizalmat, a pénzügyi szektorba vetett bizalmat, hogy a befektetők bízzanak a bankban, hiszen ez garantálja a hitelek és a betétek minőségét. Nagyon fontos az, hogy eh, pontos adataink legyenek. Egy második opció pedig eh, a betétek eh, biztonsága és minősége. Ez pedig a felügyeleti szervek feladata, hogy megbecsüljék ezeknek az, a biztonságát. Ezen kívül különféle elemzéseket kell végrehajtani az alacsony minőségű pénzeszközök tekintetében. Az európai bankszervek a bankrendszeren belül próbálják a pénzeszközök minőségét megállapítani. És megpróbálják a hitelek minőségét is megvizsgálni. Tehát, hogy mennyire teljesítőképesek, illetve mennyire nem teljesítőképesek. Itt a bankok tőkésítésének kitettségét, sebezhetőségét is vizsgáljuk. A testületünk a bank felügyeletekkel együtt megvizsgálja a komplex finanszírozási eszközöket, mint különféle likviditási csereügyleteket. Szeretnénk a rendszerkockázatok rendszerét megvizsgálni, és amennyiben kockázatok vannak, akkor szeretnénk ezeket valamennyire enyhíteni. A következő meghallgatás 2013 első fél évében történik majd meg. A pénzügyi rendszer megvizsgálása testületünk által a bankrendszer egészére vonatkozik. Ma pedig főleg arra szeretnék koncentrálni, hogy a központi és az OTC ügyletek helyzete Európában milyen. A rendszerkockázati testület már adott tanácsokat is a politikának. A G20-as követelmények, hogy központi clearing legyen az OTC ügyletek tekintetében, nagyon fontos következményekkel járt az Európai Unió pénzügyi rendszerét tekintve. A rendszerkockázati testület pedig megnézte a TTP kiemelt szerepét, és ezek pedig szerepet játszanak majd a pénzügyi rendszerben. A makroprudenciális vizsgálat itt főleg arra vonatkozik, hogy a marzsok milyen ciklikussággal költik egymást. Amennyiben megnézzük ezeket a viszonyokat, akkor megvá- megválaszolhatjuk azt is, hogy milyen lesz ezeknek az özgazdaságra gyakorolt szerepe. Ez a koncentrációs kockázatokat is jobban megvilágítja majd. Így az európai papír piac tekintetében megnézhetjük, hogy a CCP-knek milyen rendszer méretű enyhítő hatása van válság esetén. Így meg kell néznünk, hogy ha jobban definiáljuk a különféle kollaterális eszközök és a bankgaranciák összehatását, összhatását, akkor jobban láthatjuk majd, hogy milyen rendszerkockázatokkal szembesülhetünk a jövőben. Ezen kívül a, ez a kereszt kollaterizációt is figyelembe kell vennünk. A nem pénzügyi vállalatok OTC ügyleteiben azt javasoljunk, azt javasoljuk a KKV-knak, hogy vizsgálják meg az ilyen pénzintézetek helyzetét, hogy a társ kockázatot kizárhatjuk. A makroprudenciális tekintetben, amennyiben rendszert a rendszert érintő kockázatot észlelünk, akkor megpróbálunk minél hamarabb reagálni. Ez pedig új interpretációja az eddig meglévő rendszernek, és megvan még az a probléma is, hogy nem jutnak el az ajánlataink megfelelő, szinte megfelelő módon a KKV-khez. Azonban nagyon fontos, hogy a piaci gyakorlat alapján próbáljuk a kockázatokat felbecsülni. Ez az árnyékbankokra is vonatkozik. Tehát például egy ügyfél helyzetét kihasználhatja egy ilyen pénzintézet, amennyiben pénz szükség, pénzre van szükség az ügyfélnek. És uh, itt uh, ugyanazokat a fedezeteket kérhetik, mint uh, egy nem árnyékbank esetében. És itt, uh, amennyiben bármelyik fél nem teljesíti a kötelességét, akkor eddig semmilyen uh, kárpótlási lehetőség volt. Vagy a készpénz ügyletek esetében is elképzelhető, hogy a hitelező újra befekteti ezt. És hogyha újra befektetés történik, ezzel akkor hosszabb távon megvan a a készpénz fedezet úgynevezett újrafelhasználásának a kockázata a különféle tranzakciókban. A bankunió és a rendszerkockázati testület összefüggései. A bankunió terveit üdvözöljük, és üdvözölik az Európai Bizottság javaslatait is. Úgy gondoljuk, hogy a makroprudenciális hatások jobbak lesznek, amennyiben egy egységes bankfelügyelet jön létre Európában. Így a bankok tudják, hogy milyen feltételek között működhetnek, és pedig késlekedés nélkül. A bizottság kezdeményezése egységes mechanizmust szeretne bevezetni annak érdekében, hogy a bankoknak és a bankuniónak könnyebb lehetőségei lehet. Ezt mindenképpen bátorítani szeretnénk. A rendszerkockázati testület utal az SSM munkájára is. A bizottság, azt, a bizottság javaslata közvetlenül érinti a makroprudenciális politikát és annak gyakorlati alkalmazását. Így az euró térségben itt a felügyeletnek egyedi szerepe lesz, és konkrétan felbecsülheti majd a rendszerben meglévő vagy a makroprudenciális kockázatokat. A testületünk hangsúlyozta, hogy a makroprudenciális politikának rugalmasnak kell lennie annak érdekében, hogy minél jobban felbecsüljük a rendszerkockázatokat. Amennyiben rendszerkockázatok jelentkeznek, és ezeket azonosítjuk, akkor azonnal reagálnunk kell, nehogy tovább fektessenek be ilyen kockázatos területekre a lehetséges befektetők. Ez azzal járhat, hogy a nem szándékos következményeket csökkenthetjük. A rendszerkockázati testület általános kereteken belül tevékenykedik a makroprudenciális politikán belül. Az első eredményeket pedig az elkövetkezendő évben már várhatjuk. A rendszerkockázati testület kiértékelése is 2013-ban kerül sorra elsősorban. A Stefan Ingves, a tanácsadó technikai szakbizottság elnök és Rey Sapir, a tudományos bizottság elnök és Vital Konstanti, a Európai Központi Bank tanácsának a tagja fogja az elkövetkezendő tervet Bank Unió kiértékelését elvégezni. Amennyiben a rendszerkockázati testület szabályában megfogalmazottaknak megfeleljünk, figyelembe kell venni az Európai Központi Bank ajánlásait. Az ajánlatok életbe léptetésének az első szakasz a 2012. júniusában lejárt. Mi azt szeretnénk javasolni, hogy ennek az X-Play mechanizmusnak a hatása jó volt. Egyidejűleg pedig szeretnénk kihas, kihangsúlyozni a kiértékelési keretünk fontosságát. Itt a megfelelő európai és nemzetközi szervezetekkel felvettük a kapcsolatot a valutalappal, az OECD-vel, a bizottsággal, az EFSP-vel, és az említett testületek, említett szervezetek tapasztalataiból szeretnénk tanulni. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy jelentős haladást értett, értünk el abban, hogy jobban megértsük a rendszerkockázatokat, és hogy az Európai Unión belül hatékonyabban képviseljük a makroprudenciális politikát. Ez nem lett volna lehetséges anélkül, hogy az összes rendszerkockázati testület ne vállalt volna megfelelő szerepet ebben. A tanácsadó, a tudományos tanácsadó testület eh, rotációs elvének megfelelően. Szeretném megköszönni az első elnökének, Martin Helvichnek a munkát, és eh, André Szapírnak, második jelenlegi rotáló elnökének szeretném megköszönni munkáját. Mindig eh, nagyon jó volt az eszmecsere, és nem sokára ismét találkozunk. Most pedig szeretném megköszönni figyelmüket, és teljes mértékben rendelkezésükre áll. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mint mindig, túl sok kérdés van túl rövid időben. Tíz kérdést tettek fel a frakciók között a Dehont rendszer értelmében kapják meg eh, a tisztelt kollégák a szót. Annak érdekében, hogy gazdálkodjunk az idővel, csoportosítani fogom a kérdezőket, nem látok más módot arra, hogy ezt megoldjuk. Az első három, Danuta Hubner, Eliza Ferrer és Ole Schmidt. Hübner asszony. Ott van, kérem, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, egyetértek abban, hogy annak érdekében, hogy a kockázatok megelőzése, kezelése szempontjából nagyon fontos a felügyelet, az ellenőrzés. Remélem, hogy egyetért velem, hogy a rendszer e, kockázatok e, mellett új kockázatok is felmerülhetnek, mint az árnyékbanki rendszer. Remélem, ugye megállapodtunk abban, hogy nagy kockázat adódik abból, hogy eléggé E, valószínű, hogy a felügyeleti mechanizmus egy darabig e, határozati mechanizmus nélkül fog működni. Ami a stabilitási mechanizmust illeti, ez euró és nem eurozónában fogja osztani majd a banki ágazatot. Milyen új kockázati források adódhatnak ebből a megosztásból? Először is azok a kritériumok, amelyeket a bizottság javasol a rendszerhibához kapcsolódó tényezők megállapításában, nem tudom, hogy ezek elegendőek-e ezek a ö, tényezők. Az euró nem euró kettéosztás a belső piaci bankágazatban nem lehet-e forrása? Kérdésem. Tehát hogy működhet ez a rendszer határozatok nélkül? Köszönöm szépen. Elisa. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Először is a hitelezés kérdése. Ez komolyan egy nehéz probléma, és itt a reál gazdaságot már nem lehet finanszírozni pillanatnyilag ezzel, hiszen mindig voltak különféle javaslatok, és mindig azt mondtuk, hogy amennyiben életképes vállalatokat akarunk, akkor ezeket hitelhez kell juttatni, és ezt pedig államilag is támogatni kell. És nagyon nehéz hitelhez jutnia a reálgazdaságnak. Számomra pedig ez egy komoly problémának tűnik. A második kérdésem ez a makroprudenciális és makrogazdasági javaslatokra vonatkozik, amelyeket hallottunk, és mit mond itt az ESFB? Az ESFB különféle javaslatokat tett. Itt takarékosságra szólít fel, ezt tökéletesen értjük is. Azonban szeretném tudni, hogy ezeknek a javaslatoknak milyen hatásai vannak, amennyiben tényleg a gyakorlatba is átütetik őket. például az is elképzelhető, hogy igazából nem lesznek bevételek, vagy nem lesznek megfelelő mértékben bevételek, és akkor pedig beindul a recessziós spirál a gazdaságon belül. És igazából felteszem magamnak a kérdést, hogy nem ez-e az igazi rendszer kockázat. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt drági úr. Az én kérdésem egy kicsit kapcsolódik Hübner kollégám kérdéséhez. Mi fog történni akkor, ha több ország és bank a bankunión kívülre esik? Mi történik a pénzügyi stabilitással? A határokon átnyúló bankok felügyeletével, amelyek az eurózónán és a banki unión kívül vannak? Következő kérdésem. Én már sokat kínoztam önöket, önt a kérdéseimmel, Önnek ugyanaz a problémája, ugye az Európai Rendszer Kockázati Testületben, azt gondolja, hogy Lehet pénzügyi stabilitási kockázat, amikor csak férfiak irányítják a monetáris politikát? Tehát itt a nemek között egyenlőség kapcsán szeretnék kérdést föltenni. Itt van egy levél, egy híres közgazdász levele, aki szerint ez igenis probléma lehet. Az elszámoltathatóság, drági úr, hát nagyon fontos ennél az elszámoltathatóság, ön is föltett ezt a kérdést. Ön szerint ez a nemek közötti egyenlőtlenség okozhat gondot? Okay. About seven minutes to reply to that little lot. <laughs> Um, Nos, ami a rendszer hibák eh, feltárására vonatkozó bizottsági rendszert illeti nyitottak vagyunk a vitára. Mi aktívan együttműködünk a nemzeti felügyeleti testületekkel a definíciókkal kapcsolatban, és alapvetően a bizottsági javaslatot alapként használjuk. Alapvetően azt hiszem, hogy megállapodunk, nagyon sok különbség van, és ne feledkezzünk meg arról, hogy három vagy négy évvel ezelőtt már meghatároztunk, tehát a pénzügyi stabilitási testület meghatározta a rendszer szerinti eszközöket, bankokat, az FSB, tehát a pénzügyi stabilitási testület kritériumai nagyon fontosak. Vannak olyan pénzügyileg fontos intézmények, amelyek rendszerszerűek európai aspektusból, de világ szinten nem. Ezt figyelembe kell venni, és föl kell őket venni a listára, amelyet a sifis nél használunk. Két kérdésem volt, hogy az egységes felügyeleti rendszer valóban euró és nem euró ágazati ö, piacra osztja-e az LKB és az, ahogyan megnézzük a stabilitási mechanizmust, nyitottan nem euró tagállamok számára, amelyek be akarnak csatlakozni. Garantálnunk kell, hogy a részvételi feltételek olyanok, hogy ugyanazok, mint a többieknél. Tehát garantálnunk kell, hogy ez kompatibilis az egész koncepció jogalapjával de az LKB nagyon nyitott, ö, ugyanazon a, tehát egyenlő bánásmódban részesítenénk ezeket a jelentkező országokat, ami a belső piacot illeti. Őszintén nem gondolom, hogy ez problémát fog okozni belső piaci szempontból. Nos, hát a, az Európai Banki Felügyelet helyzetét az megerősíti, ha van egy erőteljes felügyeleti mechanizmus, amely garantálja, hogy az egységes szabálykönyvet alkalmazzak mindenki. Mármint az Európai Unió bankjainak nagy létszámú alcsoportja. Én úgy gondolom, hogy a belső piac számára előnyös lesz az egységes felügyeleti mechanizmus. Természetesen ki kell dolgoznunk eljárásokat, gyakorlatokat, de a szándék az az, hogy garantáljunk azt, hogy a belső piac számára az inkább kedvező hatású lesz, nem, nem káros hatású. Ami a határozatot illeti, ami annak a lehetőséget illeti, hogy az egységes felügyeleti rendszer úgy kerül alkalmazása, hogy lenne egy európai határozat hozó testület. Most hadd mondjam el, hogy az én szempont, mi szempontunkból ez nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos, mert része a makroprudenciális szabályozói rendszereknek, amelyeket megnézünk. Nagyon fontos garantálni, hogy a banki unió, bankunió jól működjön, és nagyon fontos, ne felejtjük el, hogy ez a határozathozó testület hogy kezdte meg munkáját. Történelmileg nézzük meg őket. Hogy is kezdődött mindez? Ezek azért kezdtek el működni, mert politikai elszántság volt arra, hogy ne használjuk fel az adófizetők pénzét arra az esetre, ha probléma alakulnak ki a bankokkal. Ne használjuk fel az adófizetők pénzét nem szabad, hogy a kifizetési rendszer fel, fel ö, a Lehman Brothers esetében ugye ez bekövetkezett, hogy a pénz, a kifizetési rendszerek felbomlottak. Az eurozónán országbeli helyzet a Lehman Brothers előtt is már hasonló volt, amit hogy volt ilyen rendszer. A legfontosabb része ennek a koncepciónak az, hogy elkerüljük a veszélyeket. Amikor olyan mechanizmusunk van, amely segítségével megengedhetjük, hogy kudarcot valljanak a legfontosabb intézményeket hát ez a veszélyek elleni legjobb gyógymód. Hogy megengedhessük magunknak, hogy kudarcot valljon, vagy csődbe menjen egy rendszer, az azt jelenti, hogy garantáljuk azt, hogy ne az adófizetők fizessék meg, és hogy a pénzügyi rendszer nagy részét életben tartjuk a határozathozatal időszakban ki lehet fizetni a, a hitelezőket, de kell legyen egy közös határozati keret, amely jelenleg nem létezik. Különböző határozati rendszerek vannak különböző országokban, az eurózónán belül. Azt hiszem, hogy az egyes intézmények problémáiból adódó következményeket enyhíteni tudná ez az egységes rendszer, megnövelni az pénzügyi rendszerbe vetett figyelme, bizalmat. Más alkalommal is előkerül majd ez a téma a monetáris párbeszéd kapcsán is. Azt hiszem, hogy kérdés nem fér hozzá, hogy a fiskális konszolidáció folyamata rövid távon negatívan hat az Európai Unió, az Eurózóna több országának kimenetére. De ne felejtjük ezt, hogy a válság abból adódik, hogy kockázatot akartak elkerülni. Az egyik probléma az volt, hogy nem volt fenntartható a költségvetési hiány és adósság szint bizonyos országokban. Na most ezt úgy kell csinálnunk lehető legjobb módon. Ez azt jelenti, hogy hatékonynak kell lenni, és gyorsnak, rövid időn belül kell az egészet lefolytatni. Úgy, hogy a szociális igazságosság alapelveit tiszteletben tartjuk. Ez a második feltétel. És ezt úgy kell megoldanunk, az más alkalommal megbeszéltük, azzal a, azt figyelembe véve, hogy a folyó túloldalán ott van egy perspektíva. Mármint, hogy nemzeti szinten helyreállíthatjuk a növekedést, és európai szinten európai irányítással, amely növekedni fog. Önmagában ez a folyamat, a folyamat maga elkerülhetetlen, ami a nemek közötti egyenlőtlenséget illeti ebben a kérdésben. Hát, azt hiszem igaza van. Igaza van. Hát a, azt hiszem a bizonyíték hogy ön magát beszél. Megnézzük az elmúlt években a pénzügyi válságot, ha megnézzük. Mind férfiak kezelték ezt a válságot. Hát azt hiszem, hogy önnek teljesen igaza van. El kellene ezen gondolkozni, és eh, hát lépéseket kellene tenni ezen az úton. És nem akarok hivatkozni a mi konkrét helyzetünkre, mert el kell mondjam, hogy a mi esetünkben a válság idején a végrehajtó testületet fel kell állítani, de azt hiszem, hogy a parlamentnek, a tanácsnak együtt kell működni ebben, ezt a problémát meg kell oldani, mert a nemek közötti egyenlőtlenséget. Gondolkozni és tenni, azt mondtam. Hát a gondolkodás, gondolkodni tettek nélkül, hát az nem visz minket sehova. Elnézést, mit mondott uram, kérdezi Tengió. Gondolkozom, gondolkozom. A következő három Brákió, nagyon tetszett eh, az eh, újra tőkésítés. Nem hallottam eh, a megoldásokat, elnézést. A kötvények, értékpapírok kérdésével kapcsolatban nagyon tetszett, amit mondott. És hogy milyen stabilitási kockázattal jár ez. Két rövid megjegyzés. Az egyik a leverage ratio, ugye most beszélünk a tökekövetelmény irányelvről. Nagyon sok szakértő azt mondja, hogy megfelelő tőke arányt kell képviselni. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? A másik, eh, Likenen úr múlt héten mutatta be jelentését. Mit gondol arról a struktúrálom, amelyet ő javasol? Tényleg azt gondolja, hogy a kereskedelmi és kis, kis eh, kereskedelmi bankrendszerek egy szinten tartáson, ez a kínai fal kérdésével kapcsolatban Hmm, csökkenteni lehet a rendszer kockázatot. Több példa szól arról, hogy ez nem így van. Én azt gondolom, hogy várom az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Hang on, we have uh, next it's... Következő ívó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, ha figyelembe vesszük a a kockázati testület szerepét, az EU pénzügyi rendszerben megvizsgálja a kockázatok lehetőségét. Nem gondolja azt, hogy több értelme lett volna ezt a testületet, és nem az LKB-t használni az egységes pénz felügyeleti rendszer kialakítására. Ez az opció többek között több előnyel jár, világosan szétválasztanánk a felügyeletet és a monetáris politikát EU szinten. És jobb koordinációt tett volna lehetővé az Európai Rendszerkockázati Testület és más európai felügyeleti hatóságok között, amelyek részét képezik az európai pénzügyi piacok felügyeleti rendszerét. Köszönöm. Nicholas Suntus. Nicholas. Nicholas Suntus. Suntis. Köszönöm, ha jól értem, elnök úr. A rendszer kockázatok tekintetében van egy sor olyan pénzügyi kiigazítási program, amelyet egyes országoknak végig kell vinniük, mert ugye a rendszer kockázatot azt az országoknak a teljesítménye is okozza. Amit viszont kérdésként feltennék önnek, az egy görög ügy, a görög adósság, függetlenül attól, hogy milyen módon próbálták kezelni a rendszer kockázatot, és ahogy én a makroprutenciális kockázatokról olvastam néhány dolgot, az adósság nem fenntartható. Ebben eléggé egyetértenek az elemzők az én véleményem szerint a tanácsnak, vagy az Európai Központi Banknak az értékelésére is szükségünk van, és éppen ezért kérdezem, hogy ön hogyan értékeli a görög adósság fenntarthatóságát, ugye 120 százalék 2020-ig a GDP arány, GDP-hez viszonyított arány, ez egy optimista szenárió, az vajon életképes-e, ha mennyiben pedig nem, akkor milyen lépéseket lehet tenni? Ön javasolná-e a mechanizmusból a görög bankok újratőkésítését, vagy pedig vagy pedig nem figyelembe venni a kötvények nominális értékét. Egyáltalán mi lenne az ön javaslata ezzel a konkrét problémával kapcsolatban? Ön szerint a rendszer, a mostani görög rendszer életképes, vagy nem? Na, akkor kapott megint egy csokor kérdést, elnök úr. Nos, ami a rehipitekoz... újrazálogosítást illeti, azt gondolom, hogy ez egy ez egy régi probléma, és valóban ez volt az egyik fertőzési útvonal a Lehman után. Ez technikailag egy komplex feladat, és éppen ezért keveset foglalkoztunk vele. De azt elmondhatom, hogy a szereplők erre azért gondolnak, amikor a biztosítékokat leteszik, a fedezetet leteszik néhány kollaterálra vonatkozó szabály nagyon, nagyon kevéssé volt szoros Léman előtt, ezt, ezeket megszigorították. Az a fél, amelyik fedezetet biztosít, ugye az, az kapja vissza a fedezetet a tranzakció végén, amikor szüksége van erre, ez a dolog lényege. Nos, hol van az ESRB szerepe? Nos, attól függően, hogy szerződőfél vagy pedig ügyfél adja-e a fedezetet, ezt a fedezetet nyilván majd újra használják a hitelező intézet saját hitelezési, hitelfelvételi folyamataihoz, és a bankok és a nem bankok közti kapcsolatokat is meg kell vizsgálnunk ezeket a tranzakciókat monitorozni kell. Az átláthatóság rendkívül fontos. Ez az egyik olyan fekete doboz, amely eh, a pénzügyi folyamatban számunkra nem átlátható, nem érthető. Márpedig többet kell tudnunk erről, tehát jobb láthatóság, eh, jobb fellépések, több fellépés, eh, több tevékenység, e, és aztán így megérthetjük ennek a gyakorlatnak majd az e, kockázatát. Emellett e, információra van szükség a kockázatok értékeléséhez, szükség van arra, hogy többet tudjunk, mielőtt a rendeleteket megalkotjuk. Két dologra gondolunk itt, az első az a monitorozás és információnyújtás javítása, a másik pedig az, hogy ebből kiindulva milyen szakpolitikai lépéseket látunk célra vezetőnek. Nem formalizáltuk nem formalizál. Többszintű rehipotikázáció, arra ő nem gondol. Sajnos nem igazán értjük ezt a folyamatot, nem mondom azt, hogy, hogy a gondolkodási folyamatban kellőképpen előre haladott állapotban lennénk ahhoz, hogy az önfelvetését befogadjuk. Remélem, hogy eh, legközelebbre többet tudunk mondani ezzel eh, kapcsolatban. Ami a tőkeáttételi arányt, a leverage ratio-t illeti, azt gondolom, hogy eh, szükség van egy leverage ratio meghatározására fontos tudni, hogy milyen tanulságokat vonjunk le ebből a válságból. Nyilvánvalóan egyes bankok likvidnek kezeltek olyan dolgokat, amelyek nem voltak likvidek egy válság esetén. Tudjuk, hogy ez többször előfordult az euró szinten is. Ugyanakkor kalibrálnunk kell ezt a tőkeáttételi rátát oly módon, hogy az ne legyen, ne legyen, ne legyen annak negatív következménye a bankközi piacot ne ássa alá. Az első oka a bankközi piac működőképtelenségének az az, hogy a jelenlegi likviditás szabályozás rendkívül költségessé és veszteségessé teszi a bankoknak való kölcsönnyújtást, hitelnyújtást, illetve az azoktól való hitelfelvételt. Tehát ezeket a ciklikus is értékelnünk kell nem most van talán a megfelelő alkalom a pufferek kiépítésére, a nem szándékolt hatásokat is felül kell vizsgálni, illetve meg kell vizsgálni, itt a bankközi piacokra gondolok megint, és további munkára van szükség, hogy a végrehajtási timeline-t is felülvizsgáljuk. Én a Bázeli Bizottság elnökének írt EKB elnökként jegyzett levelemben két dologra hívtam fel a figyelmet. Az első a bankközi piac kezelése e, és az LCR e, monitoring folyamatba való betétele. Ezeket az interakciókat jobban szeretnénk megérteni, illetve ezeknek a hatását a bankközi piacokra. Ami a Likánen jelentést illeti, ez egy viszonylag friss anyag, nyugtázzuk ennek elkészültétét, és a jelentés megállapítja, hogy tőkevédelemmel volt probléma, illetve a magas rendszer kockázatot a nagyfokú összekapcsoltsága okozta a pénzügyi intézményeknek. A rendszerkockázatok korai felismerése az természetesen nem könnyű feladat. Jelenleg nem rendelkezünk EU szinten kellő információval a makropotenciális értékelés elvégzéséhez, különös tekintettel a pénzügyi intézetek közti interkonnekciók, illetve fertőzési lehetőségek feltérképezése vonatkozásában. Vannak bizonyos különösen kockázatos tevékenységek, amelyeket szintén nem ismerünk. A prop trading tevékenységeket egy trading entitynek kell átadni. A rendszerkockázatok csökkentése a letéti bankolásban és a befektetési bankolás között el kell különíteni. A jelentés három gyengeségre hívja fel a figyelmet. Egyrészt a bázeli minimum követelmények a hitelkockázaton alapulnak. A likviditási kockázatokkal nem foglalkoznak a bázeli szabályok, tehát ezt továbbra is vizsgáljuk, de egy dolgot hadd mondjak el. Vickersnek ejtik, ugye? Vagy a Folker szabály. Nos, az eurózóna bankrendszere teljesen másféleképpen működik, mint máshol a világon. A mi egyetemes bankjaink azok sokkal inkább a központi hitelnyújtási feladatokkal foglalkoznak, mint a világ más tájai működő bankok. És ez miatt szerintem már eleve egy pragmatikus megközelítésre van szükség, hogy mi az összefüggés a hagyományos kiskerbankolás és a non-retail között, illetve a proprietary tevékenységek között, mielőtt egyáltalán szabályozásra gondolhatunk. Nyilvánvalóan ez a szabályozás másféle lesz, mint a világ más tájain, mert a bankok egyszerűen másképpen viselkednek. Ami az ESRB és az EKB elkülönülését illeti, nos, emlékszem, az egyik nyilvános, az egyik első nyilvános szereplésemkor azt mondtam, hogy az egységes felügyeleti rendszer elindításához az kell, hogy a monetáris politikát elkülönítsük a felügyelettől. Tehát az EKB-nál senki nem vallja jobban ezt a koncepciót. Mi az árstabilitás fölött örködünk, és a jövőben is így marad ez, ez lesz a sarokköve a tevékenységünknek. Ugyanakkor a jogi környezet nem nagyon hagy más lehetőséget, vagy nem nagyon hagyott más lehetőséget a jogalkotó számára ebben az esetben. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan lehet a gyakorlatban biztosítani ezt az elkülönülést a két tevékenység között. Itt az Európai Bizottság javaslata valójában bocsát rendelkezésünkre eszközöket az elkülönítés végrehajtásához. A kormányzó tanács delegálhatja a felügyeleti jogosítványait a felügyeleti testületnek, az összes ilyen jogosítványt. Ez az egyik olyan dolog, amin gondolkozunk. És aztán később majd beszélhetünk róla, de ahogy mi az nemzeti felügyelő szervezetekkel E, együttműködünk, az most is úgy zajlik, hogy a monetáris politikát e, az ajtón kívül hagyjuk. A nemzeti felügyelő hatóságoknak azt kell érezniük, hogy ebben a folyamatban ők is szereplők. Tehát ne azt érezzék, hogy a felügyeleti jogosítványaikat elveszítik, és át kell, hogy adják azokat az EKB-nak, és hogy a felelősségük e, csökkenni fog. Nem fog csökkenni a felelősségük, ők részt vehetnek majd a döntéshozatali eljárásban, felügyeleti szinten is az eurozóna vonatkozásában nem delegált eh, vagy közös, hanem összefonódott közös döntés hozatali rendben gondolkozunk, és együttműködünk velük annak kialakításában, és örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy a légkör rendkívül konstruktív, nincsen ellenérzés egyik oldalon sem. Ami a görög helyzetet illeti, hadd mondjam el, hogy itt most csak arra vagyok felhatalmazva, hogy annyit mondjak, hogy meg kell várnunk a trojka jelentést, hogy értékelhessük a helyzetet. Tegnap az Eurogroupban volt egy eh, megbeszélés, azt gondolom, hogy éppen most zajlik egy ECOFIN, de a trojka jelentést meg kell várnunk. Addig is teljesen egyértelmű, hogy eh, a különböző szakpolitikai reformok eh, területén történő előrelépés jól látható és jelentős volt, ugyanakkor az is biztos, hogy többet kell tenni, tehát látjuk a haladást, További munkára van azonban szükség, azonban az ön által felvetett kérdések végső elemzéséhez, értékeléséhez meg kell várnunk a trojka jelentést. Köszönöm. Most pedig eh, Rodi Kraca, Antolin, Wolf és Gay következnek, Rodi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amíg eh, a vállalatok hitelhez jutnak, addig működnek. Azonban fennáll annak a veszélye, hogy mindenhol széttöredezik a finanszírozási piac. A Európai Központi Bank információi alapján a kamatok eh, elég magasak. Tehát egy millió hitel egytől öt évig tartó időtartamra 6 százalék. Spanyolországban 6,4% Olaszországban, és Németországban 4,4% és szerintem ezt hogy magyarázza, hogy miért térnek el ennyire egymástól a kamatok? Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, ugyanaz a véleményem, hogy a hitelezés helyrehozása az egyik prioritás. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a politikusoknak eh, rendbe kell tenni ezt a rendszert. A kockázatok onnan erednek, hogy eh, egybefonódnak a bankok, de akkor is kockázat van, hogyha az egyik bank csődbe jut. Pillanatnyilag az Európai Unióban tényleg megvan ez a szét aprózódás, ez látszik a bankoknál, látszik a vállalatok esetében is, és eh, a betéteket átviszik máshova, a belső piacon pedig nem mozog semmi. Nincs ott a tőke, és pillanatnyilag az a helyzet, hogy az eurózónán belül a kockázatok megsokszorozódnak. És az Európai Központi Bank pedig azt látja, hogy a piacok nem működnek, és finanszírozás hitel nélkül nem fog ez működni. És azt látjuk, hogy az eurózónán belül a vállalatok megpróbálják a leányvállalataikat finanszírozni, azonban a likviditásuk nem mindig adott. Ezekben az országokban az a helyzet, hogy az Európai Központi Banknak kellene garantálni ezeket a likviditásokat, el, tehát áttevődnek a központi bankra a kockázatok. Tehát a kockázatok megsokszorozódnak és áttevődnek a központi bank vállára. Nem a hitelintézetek vállalják már ezeket a kockázatokat. És szükség van az európai felügyeletre, amely megfelelő időben garantálja, hogy a belső piac viselje ezeket a kockázatokat. A bankunió felügyeleti szervet, betét, biztonságot betét védelmet is kell, hogy garantáljon, hogy a betétek ne jussanak el az egyik országból a másikba azért, mert a kiinduló országban nincsen megfelelő biztonság. Elnök úr, említette, a alelnököt, André Sapirt és hogy André Sapir fogja megnézni az SZP szerepét a bankunióban. Most szeretném, szeretnék rákérdezni a kockázat felbecsülésére az ESRB és az Európai Bankfelügyelet között. Tehát hogyan zajlik majd a gyakorlati munkamegosztás a kockázatpestésben? Hogyan fognak együttműködni? A második kérdésem az SRB megpróbálja az egész piacot különféle szegmensek alapján megfigyelni. Azonban a szerződés korlátozza önöket, és pedig a bankokra. Tehát a bankok természetesen össze vannak fonódva, de nem csak a bankok vannak összefonódva, hanem össze vannak fonódva a bankok az árnyékbankokkal, ezen kívül a biztosítókkal is. Hát tényleg jogos, hogy a tevékenységüket, illetve a bank felügyelet tevékenységét csupán a bankokra, bankokra korlátozza? És a harmadik kérdésem pedig azt mondta, hogy sok mozgásterük nincs. Tehát az ECRB igazgató tanácsával kapcsolatban. De a bank unióval és a felügyelettel meg lesz ez a kompetenciájuk, hogyha együttműködnek. Tehát egy általános politikát fognak majd képviselni ebben a tekintetben. Köszönöm. Gay. Köszönöm szépen, elnök asszony. Drági úr, nagyon nagy hatással volt rám, amit mondott, ma délelőtt, és azzal foglalkozott, hogy igazából elviselhetetlen már a jelenlegi hitelhelyzet, és természetesen a szociális igazságoságot is figyelembe kell vennünk. Tehát többet kell hallanunk arról a szintről, ahol ön is van. Ez az első. Másodszorban, amikor mennyiségi és minőségi szempontokat említett a kockázat elemzés esetén, tehát akkor mondjuk az egyik országban literrel mérnek, a másik országban méterrel mérnek. Nálunk Írországban felvállaltuk ezt az erkölcsi kockázatot. És a GDP 120%-ra, 130%-ra emelkedett. De pont most ez fel van fújva. És hogyha megnézzük a nemzeti mérlegünket, akkor nem lennénk itt, hogyha ne azt tettük volna, hogy litert literrel mérünk, métert méterrel. Tehát ugyanazt a mércét kell alkalmazkodni, alkalmazni az egész vizsgálat alapján. Nagyon bonyolult intézkedésekkel lehet csak a cash flow-t garantálni és csak is így lehet elérni az ír-angol sikert. Tehát 70%-ot már elvégeztünk Írországba, a 30% nagyon fájdalmas lesz, azonban igazából már az alap is csökkent, de meg kell tennünk. Nem jött el az idő, hogy a többi országnak is elmondják, hogy nézzék meg az írek mennyit szenvedtek, fognak még szenvedni, és akkor megkapják a jutalmukat. És nem lenne idő, nem lenne itt az ideje más országoknak is elmondani, hogy a saját nemzeti mérlegüket így alakítsák? Minutes left. Négy perce van. De hát ugye önnek még utána a következő szekció és az önétet át szaladhat egy kicsit. Öt percem lesz a kettő ülés szak között. Nekem, azt mondja elnök asszony, én nekem nincs szünetem két napi pont között, ennek miért lenne? Nos. Két kérdést tettek fel az eurozóna szétforgácsolódásával kapcsolatban. Tudják, hogy nagyon sok figyelmet szenteltünk ennek. Hadd mondjam el nagyon gyorsan, hogy két fő oka van ennek a szétforgácsolódásnak. Az egyik remélhetőleg ideiglenes, a másik pedig strukturális. Az ideiglenes ugye az a válság bizalmi válságnak köszönhető, amely az euró válsz, eurozónában kialakult. Javult már a de még mindig ott van a válság. A másik strukturális válság. Ez a kapcsolat a banki rendszer és az állami, a államadóság között. Amikor a tagállamok, nemzetállamok költségvetése rosszabbodik, akkor ezekben az országokban letelepedett bankoknak többet kell fizetniük. Ez kihatása van a hitelezési hitel kamatokra, Ami az eset illeti, a nemzeti kormányoknak folytatniuk kell a reformokat, a fiskális konszolidációt, a versenyképesek növelését, a szerkezeti reformokat, de szükség van egy olyan eszközre, amely ö, az úgynevezett redominációs kockázatokat, ugye ezeket már említettük, Ezeket kell elkerülni. Ami a strukturális oldalt illeti, egy olyan rendszert kell létrehozni, amely megtöri a nemzetállam, tehát az államok és a bankok közötti ilyen kapcsolatot. A júniusi csúcs találkozón kidolgoztuk a három elemből álló rendszert. Az egységes felügyeleti mechanizmus, az Európai Határozott Hozatali Testület és a garancia az első az SSM, az Egységes Felügyeleti Mechanizmus. Ez, amikor majd működőképes lesz teljes mértékben, ez az eurózóna beli és a világ többi részén lévő emberek számára azt a biztonságot nyújtja, hogy a bankokat központilag ellenőrizzük, a nemzeti felügyelő szervek aktív részletelével, de együtt és önmagában ez nagyobb bizalmat kell helyezzen a bankokba. A második, hogy legyen egy európai határozathozalati testület, és csak ugye a betét garancia, az a harmadik elem, ha azt kérdezik, hogy valami olyan mag, át magára vállalja a kockázat, amiről nem tud, hát azt, azt mondjuk, hogy ismeretlen dolog, itt nem vállom felelősséget. Nézzük meg, hogy hogyan vállalok felelősséget. És megnézem, hogy mi működik. A nemzeti betét garancia mechanizmusok működnek. Három pilléről van szó, ezek helyreállítják a bizalmat, a nemzetállamok és a bankok közötti kapcsolatot megváltoztatja, más időskálában mozognak ezek az elemek. A válságból, hogy ki tudjunk kerülni, egyetértek, valóban ez olyas valami, amely különböző hitelkamatokat okoz, van olyan, hogy van egy vállalkozás, amelynek egyik fiókvállalata egyik országban, másik másik országban, és egész más kamatlábakkal működnek. Megnézzük a határ egyik oldalon, az a cég. Tehát vannak olyan családok, jelzálogért folyamodnak egész más a kamatlábakkal. Van a fluktuáció, a piacok likviditási hiánya, lehet ezt a listát folytatni, országonként nagyon elértél a helyzet. Ezeket fel kell, fel kell múlni ezeket a különbségeket. Néhány dolog az elmúlt két-három hónapban javult, de azt hiszem, hogy a jövő útja hosszú, ez egy felhívás mindenkihez, mert ezeket az intézkedéseket mind be kell vezetni. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem válaszolt a feltett kérdése. Elnézést, minden drági úr. És nem válaszoltam a nemekre sem. Ami Írországot illeti, hadd mondjam, nagyra értékelem azt, tehát, hogy az LKB nagyra értékeli az írországi reformokat. Nagyon nehéz feltételek között történt mindez. Azt kell mondjam, hogy foglalkoztunk a meghozott áldozatokkal, ezeket nagyon súlyosnak tartjuk, van egy konkrét ügy, amely a vita témáját képezi pár hónapja. Mindenféle megoldást szeretne találni. Ugyanakkor ne felejtjük, hogy az LKB nem tud finanszírozni, nem tud más tagállamok helyett fellépni. Ez igaz Írországra, minden más esetre. Könnyű azt gondolni, hogy az LKB helyettesítheti a kormányok fellépését. Mi nem tudunk pénzt nyomtatni, kérem szépen. Nagyon könnyű azt gondolni, hogy egy kis tagállam az egész terhet magára vállalja. Figyelembe kell venni, hogy hatalmas a teher, amit mi ö, magunkra vállaltunk. Most a magán tőke társadalmiasítása hihetetlen méretű terheket róránk az LKB, sok mindent tett, mondja Drángi úr. Sok mindent teszünk, együttműködünk az ír kormányzattal, igyekszünk megoldást találni, de ne felejtjük, mindenkinek megvan a saját felelősségi köre, és a mandátumunkon belül tudunk csak fellépni. Ami a nemek kérdését illeti, ön azt mondta, hogy nekünk hatalmunk van arra, a következő teset, felületet esetben bármilyen nemű képviselőt nevezhetünk ki. Nem tudom, hogy van-e ilyen lehetőségünk. Azt hiszem, ez végül a végső jogszabályon alapul majd, mit mond az. De mint említettem, erre már gondoltunk, és szeretnénk valódi, konkrét választ találni erre a kérdésre. Nem csak szavak szintjén. Konkrét választ akarunk találni erre a problémára. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm egy pár perc szünetet mégiscsak kap, hogy másik kalapját fölvegye, másik funkciójában fog ugye szerepelni nem sokára. Az LKB Igazából mint egy házasság az LKB és ez a felügyeleti mechanizmus. Tehát majd később jönnek a betéti babák. Azt hiszem, hogy Kicsit át kell szervezni az elnöki pulpitust, de pár perc múlva folytatjuk. Okay. Um, I... Rendben van, azt hiszem, hogy folytatnunk kellene az ülést, mielőtt további időt veszítenénk. Kérem szépen foglaljanak helyet. Most 10 eh, perc, 10 percet kap Mário, most LKB elnöki funkciójában fog hozzászólni. Azt hiszem lesz néhány átfedés a felügyelet és a központi bank kapcsán. Most a monetáris párbeszéd következik. A monetáris politikára vonatkozó kérdések igenis jó helyen lesznek majd Márió, tessék. Köszönöm, Köszönöm Sharon. Elnök asszony, tisztelt eh, képviselők itt a Gazdasági és Monetáris Bizottságban. Nagy örömmel veszek részt az Önök Bizottsága előtt ezen a meghallgatáson, amely szokásos eszmecserénk részét képezi. Mint ahogy Önök is tudják, az Európai Központi Bank az közelmúltban fontos döntéseket hozott az államkötvénypiacon fellépő zavarok elhárítására az EKB mindent megtesz, ezt hívjuk mi a gyakorlatban outright monetary transactionsnek, ez egy teljesen hatékony óvintézkedés, amely elkerülhetővé teszi azokat a destruktív szenáriókat, amelyek az árstabilitást az euró, euró övezeten belül veszélyeztetik. Az OMT bejelentés helyreállította a pénzügyi piacok bizalmát. Az EKB fellépése egy hidat épít. Ugyanakkor ennek a hídnak kell, hogy legyen egy világos végállomása is. Ennek a végállomásnak az eléréséhez három folyamatot kell véghez vinnünk. Az első a fiskális konszolidáció és a strukturális reformok végrehajtása annak érdekében, hogy nőjön a versenyképesség. Második, teljes végrehajtása a pénzügyi szektor reformjának, és a harmadik egy igazi gazdasági és pénzügyi unió kiépítése. A, az egységes felügyeleti mechanizmus létrehozása szintén kulcsfontossági lépés ezekben a folyamatokban. Ma a pénzügyi és gazdasági, a gazdasági és monetáris fejleményeket fogom önökkel ismertetni, amelyek július óta bekövetkeztek. Megpróbálom megmagyarázni önöknek részletesen, hogy milyen racionális állt az OMT-k bevezetése mögött, és aztán eh, beszélni fogok az egyik építőkövéről a gazdasági és monetáris uniónak, nevezetesen a pénzügyi piacok uniójáról akarok majd még röviden beszélni. Hadd kezdjem tehát a gazdasággal. Az legutóbbi ülésünk óta az az EKB nem változtatott a legfontosabb hitel rátáin, kamatlábjain. A refinancing rate 0,75%-on áll, a befektetési ráta, a ráta 0%, még a marginal lending facility 1,5%-on áll. A gazdasági tevékenység hanyatlott a 2012 második negyedévében. Ha előre tekintünk, akkor gyenge gazdasági tevékenységre számíthatunk a közeljövőben, és csak nagyon-nagyon lassú fellép, felépülésre ezt követően. A kockázat ráadásul lefelé irányuló negatív, amelyek oka, amelynek oka főleg az euró övezet pénzügyi piacain rejlő feszültségekben keresendő. Az átlagos infláció az euróvezetben 2,7% volt szeptemberben, amely az indirekt adókat és a magas energiaárakat tükrözi. 2013 folyamán arra számítunk, hogy 2% alá csökken ez az infláció. Az árnyomás a még, még lassú növekedés esetén is alacsony lesz és a hosszú távú inflációs várakozások is nem túl veszélyesek. A, az árstabilitásra és az árak alakulására vonatkozó kockázatok kiegyensúlyozottak. A monetáris elemzésünk szintén az árstabilitással össze egyhangban lévő, összhangban lévő képet ad. A hitelek dinamikája nyomott, mert a hitelek iránti igény gyenge, ugyanakkor a hitelnyújtást is érintik bizonyos korlátozások néhány e, restrikciók néhány eurózóna órában, besz, e, e, eurózóna országban. Beszélnék akkor most az outright monetary transactionökről. Eltérőek ugyanis az EKB kamat döntéseinek hatásai, ez a kiinduló pontunk a különböző eurozóna országokban. Amikor az EKB csökkentette a kamatot, eltérő volt ezek hatása, mert a reálgazdaság számára a bankok által szabott hitelkamatok alig csökkentek. Más országokban viszont a csökkenés teljes mértékben átvitte a rendszer a magánfelek, illetve a vállalkozások irányába. Az egyik oka ennek a különbségnek az, hogy a bankok hitelezési kamata természetesen függ attól, hogy mennyi pénzért kap hitelt maga a bank is hogyha a destruktív szenárióktól kell félni, akkor a bankok finanszírozásának árát aszimmetrikusan alakul az eurozónában. Ez azt jelenti, hogy két olyan cég, amelyek egyébként azonos hitelképességgel rendelkeznek, különböző mértékben hoztak, húztak hasznot az EKB kamatlábak csökkentéséből pusztán abból kifolyólag, hogy különböző országokban vannak bejegyezve. Ez a finanszírozási költségekben fellépő torzulás akadályozza a monetáris politika transmisszióját és a hitelpiacok megfelelő működését. Ez a torzulás tart egyes országokat rossz egyensúlyi helyzetben, ahogy én ezt már korábban is kifejtettem. És ez a torzulás ad nekünk feladatot, mert ez az LKB feladata, hogy ezzel valamit tegyen. A monetáris politika transmissziójának problémáját, valamint az EKB monetáris politikájának egységét fenntartandó kormányzó tanácsunk úgy döntött, hogy outright monetary transaction vág. Az OMT intervenciók az államkötvénypiacon hatékony óvintézkedést jelentenek a destruktív szenáriókkal szemben, amelyek aláshatják az árstabilitást az eurozónán belül. A cél az, hogy az LKB e pénzügyi politikája közvetítve legyen a reálgazdaság irányába az egész eurozónában. Az LKB e az OMT-ket akkor fogja végrehajtani, és mindaddig végrehajtja, amíg az országok a nagyon szigorú feltételeket betartják. Ez a program az EFSF, illetve az ESM keretében lett meghatározva. A kondicionalitás ugyanis fenntartja az árstabilitási mandátumunk elsődlegességét, és biztosítja azt, hogy az OMT-k nem fogják a fiskális konszolidáció hiányát elfedni. A kondicionalitás megtartja a kormányok felé nyújtott ösztönzést arra vonatkozóan, hogy hajtsák végre a gazdasági és fiskális kiigazításokat. Csak ha a feltételeket teljesítik, akkor lesznek az OMT-k sikeresek abban, hogy jó egyensúlyi irányba mozdítsák el ezeket a gazdaságokat. Az OMT-k ex ante korlátlanok, de ahogy én magyaráztam, nem feltétel nélküliek. Az OMT-ből való kilépés akkor történik meg, amikor a célok teljesülnek, vagy amikor az ország nem hajlandó a program feltételeit betartani. Az OMT nem hajtjuk végre addig, amíg a program felülvizsgálás alatt van, és csak a review period után indul újra az OMT, hogyha a programnak való megfelelőséget biztosítani tudjuk. A monetary financing kapcsolatos szerződéses tilalommal összhangban az LKB csak másodlagos piacokon folytat tranzakciókat, tehát befektetőktől vásárol, nem kormányoktól a vásárlások olyan kormány kötvényeket érintenek majd, amelyeknek lejárata egy és három év közé esik. Ez összhangban van a központi bank monetáris tevékenységének tradicionális fókuszával. Az EKB ugyanazt a feltételt várja el, és az OMT akciók teljesen transzparensek lesznek. A portfólió holdingokról hetente fogunk jelenteni. Az average, az átlagos megtartási időszakról pedig havonta nyújtunk országonkénti lebontást. Beszéljünk akkor most a pénzügyi piac uniójáról. Az EKb üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, amely egy egységes felügyeleti mechanizmus létrehozására vonatkozott, és ez összhangban van az Eurozóna 2012. június 29-i csúcs találkozóján elfogadott határozattal. Örömmel nézünk az Európai Parlamenttel való együttműködés elébe, és biztos vagyok abban, hogy a kitűnő együttműködés, amely eddig is jellemezte közös munkánkat, folytatódni fog a pénzügyi felügyeleti tevékenységekben, illetve ügyekben is. Hadd foglalkozzak itt most három olyan dologgal, amely szerintünk az új felügyeleti keret létrehozásához szükséges, illetve létfontosságú először is a monetáris politika és a pénzügyi felügyelet elkülönítése, második a nem eurozónás tagállamok esetleges részvétele az SSM-ben, és a harmadik pedig az elszámoltathatósági keret az első kérdéssel kapcsolatban, tehát a monetáris és a felügyeleti funkciók elkülönítésével kapcsolatban elmondható, hogy ez nem új terület, ugyanis egy sor központi bank szerte a világon, beleértve az eurozónán belüli központi bankokat is, már most egyszerre foglalkozik monetáris és felügyeleti funkciókkal. A monetáris politika hogy ne befolyás, a monetáris politikát, hogy ne befolyásolják a felügyeleti szerepből fakadó funkciók. Nos, erre vonatkozóan vannak már receptek más országokban is, és biztos vagyok abban, hogy az eurozónán belül ezekre a gyakorlatokra és tapasztalatokra támaszkodhatunk. Az Európai Bizottság javaslata szilárd alapot biztosít ennek a célnak az elérésére. A felügyeleti testület, a felügyelő testület fogja elvégezni a felügyelő tevékenységet, elkülönülve más LKB-s e testületektől. Emellett további belső eljárási lehetőségeket fontol, veszünk fontolóra a két funkció elkülönítése érdekében. A második fontos kérdés a felügyeleti keret kidolgozása szempontjából az az, hogy milyen feltételekkel vehetnek részt a nem eurozóna tagállamok az SSM-ben. Egy picit lépjünk hátrébb, és vizsgáljuk meg, illetve emlékeztessük magunkat arra, hogy azért akarjuk ezeket az új rendszereket felépíteni, mert bizonyos dolgok történnek az eurozónában. Van egy ördögi kör, amit meg szeretnénk törni, és ez az ördögi kör sokkal akútabb és sokkal disruptívabb hatású a pénzügyi unión belül. Ezért van szükség az SSM-re az egységes pénzügyi zónán belül. Ugyanakkor a pénzügyi piacok unióját úgy kell létrehoznunk, hogy megerősítsük egyben az egységes piacot. Az egységes valuta és az egységes piac a növekedés és a jólét pillérei Európában. Mind a kettőt meg kell tartani, sőt, mind a kettőt erősíteni kell. Az LKB üdvözli a nem eurózónás tagállamok részvételének lehetőségét az SSM-ben. További tagállamok részvétele még erősebb lökést adna az egységes piac kiépítése irányában. Mindezt leszögezve, az EKB egy olyan szerv, amelynek jogkörei az eurozónára korlátozódnak, és ha mégis olyan kötelezettségeket rovunk rá, amely kiterjed a nem eurózónára is, akkor az bizonyos jogi kérdéseket vet fel. A mi jogi szolgálatunk, valamint a többi intézmény jogi szolgálata most is azon munkálkodnak, hogy hogyan lehetne a nem eurózóna részvételének lehetséges modalitásait kidolgozni, úgyhogy ez megfeleljen statútumunk jogi szerkezetének. A harmadik fő kérdés valószínűleg közel áll az önök szívéhez, hogyan lesz az LKB elszámoltatható a polgárok felé, illetve a polgárok képviselői felé. Miközben a felügyeleti funkció függetlensége fontos, fontos az elszámoltathatóság is. Mert hát végül is ugyanannak az érmének a két oldaláról beszélünk. A felügyeleti eh, feladatok rendszere ből fakadóan, illetve az együttműködés kötelezettségéből fakadóan, különös tekintettel ott, ahol fiskális költségek vannak, különálló, robusztus mechanizmusokra van szükség, amelyek biztosítják az elszámoltathatóságot és legitimizálják a függetlenség magas szintjét. Az Európai Bizottság javaslata úgy véli, hogy az SSM a parlament és a tanács felé lesz eh, legfőképpen elszámoltatható. Felmerültek kérdések a menetrenddel kapcsolatban, vagyis azzal kapcsolatban, mikor induljon a felügyeleti tevékenységünk. Most nem ismerve és eltekintve a pontos menetrendtől, én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a tanácsi rendelet hatályba lépjen 2013. január 1-én, ahogy azt tervezik. Ez ugyanis lehetővé tenné számunkra, hogy az előkészítő munkát minél hamarabb megkezdjük. Beszéltem az SSM fő aspektusairól, de a pénzügyi piacok uniója nem lenne teljes egy közös bankszanálási vagy rendezési rendszer létrehozása nélkül. Egy ilyen rendszer hiánya a bankbukások esetleges költségeit megdobja és komplikálja a, különösen a határon átnyúló eseteket. Egy közös rendezési rezsim létfontosságú ahhoz, hogy úgy kezeljük a válságokat, amelyek kifutása így amennyire lehetséges, hatékony és rendezett legyen. Záró megjegyzéseim. Az eurózóna haladást tett a stabil és épp alapok kiépítése irányába. Én azt remélem, hogy a decemberi csúcson az állam és kormányfők elkötelezik magukat az euró visszafordíthatatlansága mellett, mégpedig oly módon, hogy hosszú távú jövőképet adnak a gazdaság és pénzügyi uniónak. A folyamat még nincs kihatással azon országok és polgárok mindennapi életére, amelyek és akik leginkább szenvednek ettől a válságtól. Tudatában vagyok annak, hogy ez a válság különösen azokat sújtja, akik elvesztették munkahelyeiket, vagy ilyen veszélynek vannak kitéve. Az állami államháztartás rendbetételének költsége fájdalmas, politikailag is, és gazdaságilag, és emberileg is, rövid távon mindenképpen. Ugyanakkor ezek a reformok szükséges korrekciót jelentenek, amelyek visszahozzák ezeket az országokat a fenntartható növekedés pályájára. Hozzájárulnak a társadalmi igazságossághoz is, hiszen az adó szabályok végrehajtását is előmozdítják, valamint a lobby érdekeket is korlátozzák. Biztos vagyok abban, hogy az euróválság végével erősebb, jobban funkcionáló gazdaságaink lesznek, és hogy ez minden európai polgár érdekében lesz így. Köszönöm. Okay, um... Rendben. Most a kérdéseket pedig most szétoztam, azért, mert ez így gazdaságosabb, és nyilvánvalóan átfedések is vannak a kérdések között, tehát hármanként veszük a kérdéseket. Tehát a következő képviselők, Bálc, Ferreira és Gulár. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én a pénzügypiaci unióra kérdeznék rá, itt olyan kilátásokról beszél, hogy bevonják az Európai Központi Bankot a kilátások megtervezésébe. Ez sok mindent jelenthet. Csak itt ismét cseréljük itt a fejhallgatóinkat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a pénzügyi piaci unióra kérdeznék rá. Tehát itt az állam és kormányfők arról beszélnek, hogy lesz egy olyan felügyeleti rendszer, amely bevonja az Európai Központi Bankot is. Akkor tegyen nullára megint. Ähm, der Aufsichts, äh, der Auftrag der Staats- Tehát a állam és kormányfők olyan felügyeletet szeretnének létrehozni, amely bevonja az Európai Központi Bankot is. Ez sok mindent jelenthet. Egy ilyen rendelet mellett sok minden szól, hiszen a szaktudás jelen van a Központi Bankban. Én olyas valaki vagyok, aki Németországból jön, és a Központi Bankba vetett hit és bizalom nálunk elég erős. Azonban mi történik, illetve mi történhet, amennyiben, ha a központi bank átveszi a felügyeletet és nem működik? Én látom ennek a veszélyét. Itt mindenképpen a hírnév is csorbát szenvedhet. Nem lenne az Európai Központi Bank érdeke, hogy erősebben bevonjon már létező szerkezeteket a felügyelet munkájába? Ez lenne az első kérdésem, a második kérdésem pedig a nem euró országok figyelembevétele. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy veszély van előttünk, sőt az is elképzelhető, hogy az Európai Unió ketté oszlik. Hiszen politikailag romboló jelzés látok. Értem az Európai Központi Bank érveit, de számos olyan ország van, amely masíroz az euró felé. Szerintem ezeket az országokat is be kellene vonni. Tehát nem lenne jobb, hogyha a felügyeleti mechanizmus számára egy opt-in helyett opt-outot vezetnénk be. Tehát azok, akik nem akarnak ilyen felügyeletet, azoknak legyen meg a lehetőségük, akik meg szeretnének beszállni, szálljanak be. Tehát nem tudom, hogy ezt be lehetne -e így valahogy illeszteni az LKP, e LKB e struktúrájába. Lisa? Köszönöm. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az Európai Központi Banknak döntéseiért, hiszen úgy döntött, hogy beavatkozik a piac működésébe. Ez tényleg megnyugtatta a pénzpiacokat, és a pénzpiacok fellélegezhettek. De most lenne egy kérdésem önhöz. Elmondaná, hogy hogyan látja a jövőt? hogyan látja az intervenciókat? Elhatározták, hogy intervenciók lesznek, elég ennyi beleavatkozás, vagy pedig eh, kell még további? Gondoljunk például a magas államadóságokra számos tagállamot, tehát hogyan látja ezt a helyzetet? Ez az első kérdésem. A második kérdésem a következő. Itt a feltételekről van szó, ez pedig összefügg az előbb feltett kérdésemmel is. Tehát amennyiben eh, feltételekhez kötik a segítséget, akkor pontosan tudnunk kell, hogy az LKB e hogyan viszonyul ehhez. Így az országok reményt kapnak, hogy növekedhetnek. Amennyiben bizonyos feltételeket teljesítenek, akkor kapjanak biztonságot is, kapjanak garanciát is, hogy elérhetik a megcélzott eredményeket. Szerettem volna megkérdezni öntől, hogy az LKB e saját ajánlatainak a minőségét néha megvizsgálja. Tehát főleg, hogyha itt van a trojka. Hogy gondolkoznak azon a lehetőségen, hogy a kezdeti fáradozások után, amelyeket az országoktól igényelnek, eredményt is biztosítanak? Ez összefügg a piac dinamikájával. Ez összefügg a kereslettel, hiszen a keresletet is erősíteni kell. Azok az országok, amelyek magas állami deficittel rendelkeznek, azoknak eljött az idő, hogy intézkedéseket foganatosítsanak. A harmadik kérdésem az opt-out megoszlás, illetve hogy ez a határozati mechanizmus hogyan is működik. Azt mondta, hogy olyan mechanizmusokra van szükség, hogy ugyanolyan alapon kezeljék az országokat. Szerettem volna rákérdezni, hogy ezt hogyan látja konkrétan az LKB, tehát az az egységes részvételt. Köszönöm szépen. Most nem azt fogom megkérdezni, hogy az igazgató tanács hogyan áll össze. Hiszen kiválóan képzett emberek ülnek ott, tehát igazából jogilag semmi dolga nincs. A tanács döntése volt, még akkor is, hogyha a jövőben elképzelhető egy nő is lehet ott. Tehát most akkor áttérek az olaszra. Szeretném Mário Dráginak elmondani, most nem a bank vezetőnek, hanem az intelligens embernek. Milyennek látja a következő 7 évet, amikor ilyen szervek vezetője. Tehát reformokat követelnek az országtól, országoktól, több nőt akarnak, szerkezetváltást akarnak. Azonban eh, igazából egy tiszta férfi intézmény, egy dinoszaurusz vezetője. Tehát az Európai Unióban nagyon sok szó van arról, hogy csökkentik a diszkriminációt, a nemek közti diszkriminációt. Például ez a bankra is vonatkozhatna. Tehát itt szólt, a hitelességről szólt, az elszámíthat, elszám, számoltathatóságról, és ahogy mondta, nagyon fontosak ezek a dolgok. Azonban a tanács sehogy se veszi figyelembe azt, amit a parlament mond de azért köszönöm, Mário Draghi. Aha, ez volt a három, igen. Az első kérdésre a válaszom. Tehát a kapcsolat eh, az egységes felügyelet és a meglévő felügyeleti szerkezetek között. Emlékszem már a kezdetektől fogva, és utaltam is erre már, tehát az első nyilatkozatomban, miután a bizottság megtette javaslatát. Tehát a júniusi csúcs után a következőt mondta a tanács. Léteztek nemzeti felügyeleti rendszerek. Ez volt az általános helyzet, nem azt mondom, hogy mindenhol, de a legtöbb esetben ezek a nemzeti felügyeleti szervek kompetensek voltak, ismerik az országot, ismerik az országok történelmét, vannak hagyományaik, és nagyon jó emberekkel dolgoznak. Tehát az EKB ezeket nem helyettesítheti. De mostantól nagyon aktívan együttműködtünk a nemzeti felügyeleti szervekkel. És amit a legutóbbi megbeszélésen elmondtam nekik, az volt, hogy ugyanannak a projektnek vagyunk részei. Tehát nem szabdaltuk fel a felügyeletet, hanem együtt fogunk dönteni, hiszen ott lesznek ők is az igazgató tanácsban. Közös tanácsokat fogalmazunk meg, közös tárgyalások alapján. Teljesen természetes ez. Tehát elosztjuk majd, hogy mely bankoknak kell központi és mely bankoknak kell helyi ajánlásokat tenni. Tehát a nemzeti felügyeleteknek is lesz dolguk a központi tervezésben, hiszen a közös a részét képzik majd. Ezt nagyon fontos megérteni, különben az emberek természetesen úgy fognak gondolkozni, hogy megosztják majd a felügyeleteket. Nem, nem, nem, nem így fog működni. Itt egy közös döntéshozatali folyamatról lesz szó. Természetesen lesznek gyakorlati feladatok, például vizsgálatok, helyi vizsgálatok, és ezt nyilvánvalóan a helyszínen kell elvégezni. De vannak olyanok is, amelyeket központi szinten kell majd. Azonban mind a nemzeti felügyeletek részvételével történik ez majd. A második kérdés itt a nem eurózóna tagokra vonatkozott. Az EKB álláspontja az volt, hogy teljesen nyitottak vagyunk. A nem euró tagok is természetesen jöhetnek a döntéshozatali folyamatban. És ugyanazon jogaik lesznek, mint az eurózóna tagjainak. Ezt természetesen jogilag is be kell keretezni, hogy nyilvánvaló legyen, de ebbe az irányba mozdulunk el. Tehát szeretnénk garantálni, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Igen, a következő kérdésre áttérve. Igen, az OMT-vel kapcsolatban itt szeretnénk különféle kockázatokat megkerülni. Tehát természetesen itt bizonyos feltételek vannak. Tehát a kérdésére adott válaszom, tehát a végével kezdem. A növekedés honnan származik? Jöhet a fiskális politikából? Itt, tehát honnan jön? Honnan ered a növekedés? A növekedés egyik forrása, nem az egyetlen, de az egyik, hogy például a roppant alacsony kamatok is növekedést garantálhatnak. Azonban ez az alacsony kamat szint már nem jelenti automatikusan az, hogy a hitelkamatok is alacsonyak lesznek. És hogyha nem így van, akkor az azért van, mert az eurózóna szétaprózódott. Véleményünk szerint a növekedés legnagyobb előfeltétele az, hogy a jelenlegi állapotot túlhaladjuk. Az, hogy a pénzügy és a bankrendszer teljesen felaprózódott. Tehát ismét kell egy olyan politika, amely a monetáris politikát újra aktiválja. Ez pedig azt jelenti, hogy legyenek hitelek, és a hitelek pedig ne olyanak legyenek, mint most. Legyen variáció a rövid és hosszú távú hitelek között, tehát ne legyen olyan nehézkes a rövid távú hitelhez való hozzájutás. Tehát ehhez nyilvánvalóan strukturális reformok kellenek, a gazdaság merevségét túl kell haladni, és itt mindenképpen eh, a pénzügyi fragmentáció egyik okát eh, meg kell eh, szüntetnünk. És a másik része pedig, és ezt már mondtam a korábbi meghallgatásokon is, igazából ez egy ilyen pervers kapcsolat a állam és a bankok között. Tehát ez a fragmentáció egyik strukturális oka is volt egy olyan tervünk, illetve van az a tervünk, hogy egy felügyeleti mechanizmus legyen, legyen egy határozó, döntéshozó szerv. És esetleg ez garantálja azt, hogy az államok és a bankok között más kapcsolatot hozunk létre. A jövő évek növekedése abból ered majd, hogy ezt a szétaprózottságot megszüntetjük. Ez az elmúlt három évben nagyon keményen rosszul befolyásolta az eurozónát. Most a feltételek, feltételmentesség, tehát nem szabunk feltételeket, tehát nem mi szabunk feltételeket. Mi szükséges feltételeket, felek betartását kérjük, tehát hogyha valaki ESM-et, FSM-et szeretne, részt akar venni ebben a programban. Aktívan keresük majd a valuta alap közreműködését is a feltételek esetében. Miért? Azért meg meg vagyunk győződve, hogy a monetáris politikánk még a különleges politika is nem lenne hatékony. Do not undertake. Tehát nincs szükség olyan feltételekre, amelyek nem a lényegre koncentrálnak. Tehát reformokat kell vére, végrehajtani olyan országokban, ahol rossz az egyensúly. Tehát itt önbeteljesítő jóslatokra is szükség van. Éppen ezért a EKB közbelép. Ez elég, nem elég. Azért nem elég, mert nem szabad elfelejtenünk, hogy az országok hogyan kerültek rossz egyensúlyba? Azért, mert rossz gazdasági politikát folytattak. Vagy semmilyen gazdaságpolitikát nem folytattak mondjuk tíz évig, míg a világ többi része megváltozott. Tehát itt igazából két lábra van szükség, két lábra van szükség, hogy sétáljunk. Ez a, felelő, a feltételek logikája. A tehermegosztás volt a harmadik kérdés. Tehát ez az egyik alap gondolat lehet, amikor itt elgondolkozunk a határozatunkon. Tehát ez az egyik legnehezebb kérdés. De most az első kérdést ismétlem. Tehát itt igazából ez nem egy segély alap, hanem ez egy olyan alap, amely a bankok folyamatát segíti. Tehát egy át, átsegít egy perióduson, hogy a bank eldöntse, hogy mit tartson meg, mit adjon el, mit szabjon át. Tehát igazából ez nem egy segélycsomag. Ez ideiglenes támogatás. Tehát itt nem a jog alapokat kérdőjelezzük meg. Tehát szeretnénk egy egységes euró területen létrehozni a megoldás. A negyedik kérdés az rám vonatkozott. Én száz százalékig támogatom a modernizációt, a korábbi tapasztalataim alapján is. Tehát én megpróbálom megvizsgálni az intézményeket, megvizsgálni, hogyan működtek, és a kiváló csapatomat dicsérte, én is nagyon szeretem a saját csapatomat, de mindig van hely javulásra, javításra, és a nemi kérdés is ide vonatkozik. Nincsen diszkrimináció, nincsen nemek közötti diszkrimináció az LKB-ban, de az LKB, mint az összes több intézmény sokkal többet tehet, hogy javítson ezen a helyzeten, és aktív leszek. Amikor 23 férfi dönt, diszkriminációról van szó, kérem szépen nézem már a valósággal szembe valami nagyon-nagyon balul ütött ki. Nem választjuk meg, vagy nevezzük ki a testület tagjait. A nemzeti hatóságok küldik a kormányzó tanástagit. Én csak azt kértem Mário Drágitól, mondja Madame Goulard, de félbeszakítják. Számíthat erre, asszonyom, amit már említettem, az előző, tehát a rendszer hiba testülettel kapcsolatban, de megnézzük az elmúlt tíz évet, ugye pénzügyi válságról van szó, megnézzük az elmúlt tíz évet, az összes pénzügyi válság a férfiak kezében volt. Tehát azt hiszem itt az idő arra, hogy változtassunk. Tessék akkor, a válság férfi alkotta. Mű ezt mindannyian tudtuk. Azt hiszem, én emlékeztetni Máriót arra, hogy az LKB-t, mint igen fontos központi bankot arra kértük, hogy e, sugalja a többi központi banknak azt, hogy nagyon jó, hogy van stratégiájuk a nők szerepét elősegítendő. Tehát nem mindig tehát az LKB-nak e kellene sugalni, hogy ne csak férfi jelöltekkel álljanak elő a nemzeti központi bankok. Azt hiszem, hogy itt van még mit tenni, már egy ideje dolgozunk ezen. Nos, akkor most pedig folytassuk a következő kérdéscsoporttal. A következő kérdező... Jó, Lazár Binding urat szeretném üdvözölni, akit itt van körünkben a Bundestag részéről. Jean-Paul, köszönöm szépen, én szeretném megragadni az alkalmat, mert nagyon fontos ez a téma a válságban, a banki unió kapcsán. Szeretném megtudni, hokor, mikor fogják kijelölni az LKB e igazgató tanácsának új tagját. Ha nem tévedek, mi az önök kezében vagyunk, mondja Mária Drági. Mi pedig a tanács kezében. Üdvözölni szeretnék egy amerikai delegációt, a német marsal program képviselői ott vannak, igen. Üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban. Most pedig azt hiszem visszatérhetünk a napi rendünkhöz. Nem. Most ezt most nem fogom. Elég feljegyzést kaptam, köszönöm szépen, Dirk. Tök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rági úr bankokról beszélt. Én az ön bankjáról szeretnék szólni, hiszen ön az óvatosságra, a bizalom helyreállítására utal. Két év van még vissza. Most ugye az LKB székely költsége 815 millióról 1,2 milliárdra nőtt. Tehát de már túlöltek a költségvetésükön méghozzá 400 millióval. Ki fogja a cehet megfizetni? Hát az európai adófizetők. Tehát nagyon szép, hogy ön prédikál a megszólítási intézkedésekről, de közben bort iszik. Na most a frankfurti ö, székhely, hát na most ami az LKB-t illet. Az LKB kioktatja a görögöket, a portugálokat, az olaszokat, a spanyolokat arról, hogy megszorítani tételéseket kell hozni. Ezen országoknak azonban többet kell hozzájárulniuk, mint amit elvártak, már mint az LKB székeihez. Nem tudom, hogy uram, ön jó példával áll elő? Ha megnézzük ennek a épületnek a maketjét, nagyon szép és világos kívülről. Mi a helyzet a belső átláthatóságról? Mikor fogják közzétenni az igazgató tanácsüléseinek jegyzőkönyveit? Abban biztos vagyok, hogy nagyon izgalmas olvasmány lenne az önök jegyzőkönyve. Jó, három kérdés jön a következő, Éva Zsuli. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, igazgató úr, Elnök úr, szeretném, ha megvilágítané az OMT-ket. Az LKP szeptember 6-a sajtóközmény azt szerep, hogy az OMT alkalmazható bizonyos programban, a kiketező programok kapcsolatában, ha ezek Azonban legutóbbi sajtótájékoztatóján ön megerősítette azt, hogy az OMT nem lesz hozzáférhető csak azon országok számára ez hozzáférhető, amelyek a piaci hozzáféréshez jobban alkalmazkodtak. Kérem szépen, ezt az ellentmondást feloldaná-e? Ami a banki uniót illeti, ő többször is említette azt, hogy nagyon fontos garantálni azt, hogy szigorúan válasszuk szét a monetáris politikát és a banki felügyeleti politikát. Mi mindenképpen felhívtuk a figyelmet a potenciális összeférhetetlenségre, amely fennáll a jelenlegi rendszerben. Kérem szépen, ha a kockázatok másik típusáról beszélnek, mik azok a potenciális összeférhetetlenségi témák, amelyek a monetáris politika és a felügyeleti politika között alakulhatnak ki, ha nem választjuk ezeket szigorúan szét. Kérem szépen, mondja el, hogy milyen következményei vannak annak, ha a felügyeleti eh, szerv az LKB kormányzó tanácsának felügyeleti eh, feladatai átruházásra kerüljenek. Ön szerint a 130-as cikkely, amely esetleges jövőbeli felügyeleti testülete vonatkozik, lát-e lehetőséget arra, hogy demokratikus ellenőrzést gyakoroljanak, hogyha a felügyeleti feladatokat teljes mértékben átruházzák, ideértve a költségvetés ellenőrzést és a vizsgálati lehetőséget, annak érdekében, hogy az összeférhetetlenség ügyét így lehessen kezelni. Ki lesz ezért felős ön, ha megengedi, Szeretném azt mondani, hogy nagyon fontos garantálni a nemek közötti egyenlőséget az LKB-n. A mostani helyzet botrányos, azt hiszem, hogy a Goldman Sachs kapcsán is el lehetne gondolkozni ezen a problémán. Um, now for the GUI. Uh... Marisa Matias. Uh, Köszönöm szépen, Köszönöm, hogy eljött, drági úr közénk. Itt most az alkalmazkodási problémákról szeretnék beszélni. Működnek a mechanizmusok? Hiszen többször is említette expozéja során, hogy jelentős nehézségek vannak ezen a téren. Azonban a recesszió még élesedik is. És most nem tudom, hogy az LKB mit tud tenni, vagy egyáltalán tud tenni valamit. Látjuk, hogy mi történt Spanyolországban, beszélt a feltételekről, és most nem tudom, hogy ezek a feltételek, ami az alkalmazkodással összefügg, elégséges-e. És ez vonatkozik bizonyos tekintetben Görögországra is. Szeretnék most közvetlenül rákérdezni, hogy ezek az alkalmazkodási feltételek hogyan néznek ki, hogyan látja ezeket? A saját országomban is óriási problémák vannak, Portugáliában. Vannak bizonyos mutatók, ezekről szólt is, nagy jelentőségünk van, nagy jelentőségük van ezeknek a mutatóknak, azonban nagyon sok probléma van, deficit van, munkanélküliség van, és most nem tudom, hogy ezek a programok ténylegesen hogyan működnek. Ezek a folyamatok, amelyeket az LKB e tervez. Most jön a hármas kérdés, de kicsit lemaradtunk, mert a kérdések kicsit hosszabbra sikeredtek. Ami az első kérdést illeti az épület költségeit, a frankfurti székhely költségeit. Két fajta megnövekedett költség volt, hogy az inflációnak köszönhető az építőiparban, és az anyagok is meg, ára megnövekedett. 300 milliós különbség van az 1,2 és a 850 között. A másik rész, ugye 50 millió, amely nagyon sok szerződés jogi aktualizálásából adódik. Csak az 50 milliót kellene most figyelembe venni. Ami a jegyzőkönyveket illeti, nagyon izgalmasak lesznek, de a kérdés nem azt mondanám, hogy a jegyzőkönyvek hiánya az átláthatóság hiányát illeti. Az LKB átlátható intézmény, ha megnézzük, hogy hány nyilvános nyilatkozat és ülés és beszéd van, mennyi sajtóközlemény, sokkal több, mint bármely más Európai Központi Bank büszkélkedhet. Most nem tudom, hogy mi ezeken a közvetételet illeti, én nyitott vagyok, persze nem könnyű dolog. Ezt nem lehet holnap bevezetni jegyzőkönyvek közétételét. Hát a mi intézményi struktúránk nem ugyanolyan, mint az Egyesült Királyságban, vagy az USA-ban. Mi nem egy ország vagyunk. Éppen ezért ezt figyelembe kellene venni. Így lehet elkerülni azt, hogy a monetáris politika a nemzeti szintre kerüljön. A kormányzó tanács minden tagja személyes kapacitásában van ott, nem országát képviselve. Ezt kérem vegyék figyelembe, és vannak más dimenziók is, amelyek azt sugalják, ha így járunk el, akkor a józan paraszti ész, a pragmatizmus kell irányítsa minket, ugyanakkor átláthatóknak kell lenni. Amúgy a lényeg az, hogy mi kollektívan gondolkozunk ezen persze. Az a kérdés, amely az OMT hozzáférhetőséget illeti. Az OMT nem lehet, nem válthatja fel a piaci hozzáférés hiányát. Olyan országok, amelyek visszaszerezték, vagy vissza fogják szerezni a piaci hozzáférést, az csak azután lehet. Az OMT nem fogja felváltani ezt, egyszer abba kifolyólag mert ez túlságosan közel lenne a monetáris finanszírozáshoz, ezt pedig a szerződések nem teszik lehetővé. Ami a teljes elszámoltatottóságot illeti az új felügyeleti feladata kapcsolatban, amit említettem az elején, nyilvánvalóan nagyobb fokú elszámoltatatóságra van szükség, ha ezt a feladatot is megkapjuk. Mi a jogalkotó kezében vagyunk, a jogalkotó mondja meg nekünk, hogy milyen szabványokat kívánok, vagy normákat kívánok betartatni, ami a felkészülést illetően mi a legmagasabb mértéknek szeretnénk megfelelni. Az utolsó kérdés ugye, a kiegazítás működik-e vagy nem. Ezt a kérdést már többször megvitattuk, bizonyos értelemben. Van-e előrelépés, előrehaladás, van-e értelme ennek? Én azt mondanám, hogy konkrétak az áldozatok, igaziak, valódiak, itt voltak, már egy ideje itt vannak. A természetes kérdés persze az, hol az eredmény. Látunk valamennyi előrelépést, haladást, vannak erre vonatkozó jelek. Láttuk ezt a bérköltségek esetében, a versenyképesség növekedésében, a folyószámla hiány kapcsán. Portugáliában látjuk első alkalommal kötvényeket bocsájtan ki Portugália. Egy héttel ezelőtt láttuk ezt. Írország az az ország, ahol a legjelentősebb és legelső volt az a pozitív ö, fejlemény. El kell ismernünk azokat a hihetetlen áldozatokat, amelyeket hoztak, és foglalkozunk kell a kérdésekkel, agályokkal, ugyanakkor el kell ismernünk azokat a nagyszerű eredményeket is, amelyeket a reformok kapcsán és az adatok kapcsán is elértek. Köszönöm szépen! Görögország? Marisa Görögországról kérdezett. I, I thought we had a question on Greece. Yes, you did. Azt hiszem, hogy azt hittem, hogy volt kérdésünk Görögország kapcsolatban. Nem, előzőleg elnézést, eltévesztettem a fonalat. Marta, Hospital, Martin Pablo. Köszönöm szépen. Ami az OMT-t illeti, ugye az euróra való hatást nézzük, a projektkötvények a másodlagos piacon milyen elvárásai vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben fogják használni ezeket az OMT-ket. Második kérdésem, hogy fogják sterilizálni ezt a likviditást? Mi a finanszírozás forrása? Harmadik kérdésem, azon megjegyzéshez kapcsolódik, hogy a feltételeket a kormányra szabják, miközben őnek a kötvényeket a beruha- befektetőktől vásárolják. Hol fognak nyomást gyakorolni? Hogy lehet elérni, hogy a kormányok feleljenek meg a feltételeknek? Itt van egy kettőség. Befektetőktől vásárolnak, mégis a kormányokra kívánok nyomást gyakorolni. Köszönöm. Hans Peter Martin. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretném felhívni a problémára a figyelmet. A bankközi rendszer összeomlása óta a fizetési mérleg egy milliárd eurós hiányjal lép fel. Eközben azt tapasztatok meg, hogy a jegybankokra ruházták át a bankok a kockázatokat. Egyes számú kérdés. Egyet érte azzal, hogy egy milliárd eurós, egy billió eurós hiányal van erről e, szó, több száz milliárd felelősségre vonhatósága kapcsolatos biztosíték van ugye 190 milliárdra korlátozta le a Német Szövetségi Alkotmánybíróság. A második kérdés. Hmm, az Egyesült, az Egyesült Államokban van egy kiegyenlítési rendszer, amely ugye a központi bankkal kapcsolatos. Sajnos nem beszélek olaszul, mondja hans Péter Martin. Und wo wir bei diesen most, ami a nemzeti jegybankokat illeti, ugye éves szaldó kiegyenlítés van, miért nincs ilyen európai szinten? Ki áll emellett esetleg? A harmadik kérdés támogatja azt a tézist, hogy éppen ezzel az ismeretlen rendszerrel a fizető országok zsarolhatóvá válnak, hogy semmilyen feltétel mellett nem szabad támogatniuk az erozona felom, felosztását. Köszönöm. Akkor most leszorítjuk a kérdezőidőt másfél percre. Három és fél perc eh, áll akkor Mário rendelkezésére. Ha viszont önök három percig beszélnek, akkor neki nem lesz ideje válaszolni. Pablo, köszönöm eh, elnök úr, hogy eljött hozzánk. A Bank Unió egy vitatott téma, ön azonban mindig megvédte ezt, és nagyjából mi is itt a bizottságban. 2013. január 1-től indítaná az Európai Bizottság ezt a programot, azon, azzal a célral, hogy ezek a bankok akkor a felügyeleti rendszerbe beilleszkedjenek. Ön is ezt fogalmazta meg, míg olvashatta ön is az újságokban, hogy mások úgy gondolják, hogy ez egy lehetetlen menetrend. Ön megerősíti-e azt, elnök úr, hogy az Európai Központi Bank kevesebb, mint három hónapon belül át tudja venni a bankok felügyeletét, ahogy ezt az Európai Bizottság tervezi, és tud-e részleteket mondani arról, hogy hogyan kívánja ezt a munkát megszervezni? Egy másik téma, az OMT-k és a reformok, valamint a fiskális konszolidáció kapcsolata. Nos, ez a megoldás ez a megoldása-e, ahogy önök mondják, a pénzügyi piac fragmentációjának. Az én kérdésem pedig az Európai Központi Bank tud-e valami más csinálni az OMT-ken kívül, hogy a piac nak véget vessen akkor, hogyha az OMT program ténylegesen nem működtethető bizonyos feltételek bekövetkezte esetén. Elnök úr, öné a szó. Nos, akkor mekkora méretű az OMT? Az ex ante korlátlan. Tehát éppen ezért el fogja tudni érni a célkitűzéseket. A likviditás, amit így teremtünk, az sterilizálva lesz, ugyanígy, ugyanúgy, ahogy az SMP-nél volt, tehát nincsen további nettó likviditás teremtés ebből a programból kifolyólag. Ami a feltétel rendszert, a kondicionalitást illeti, az része a programnak, elválaszthatatlan része, mi az SMP gyakorlatán felbuzdulva úgy gondoljuk, hogy az OMT kondicionalitás nélkül nem működne. Ami a Target 2 imbalanceket illeti, nos, két oka van ezeknek az egyensúlyi problémáknak az eurózónán belüli különböző versenyképességi szintek. Vannak olyan országok, amelyek ugye többletet halmoznak fel, kereskedelmi többletet, mások viszont deficitet, és az zónán belüli pénzáramlás, amely a különböző bizalmi viszonyokból keletkezik, nevezetesen abból, hogy mennyire bíznak bizonyos bankrendszerekben az eurozónán belül. Ez azt eredményezi, hogy egyes országokból megy kifele a pénz, más országokból meg megy befele a pénz. Tehát ez a két ok. Erre eh, két oka van. Az első eh, az, amivel most is foglalkozunk, ez a bizalom helyreállítás. Hogyha az eurozónába sikerül a bizalmat helyreállítanunk, illetve a bankrendszerbe, az eurozóna bankrendszerébe a bizalmat helyreállítani, e, e, én leírtam a három pontos eh, lépéssort, illetve a pontot, a programpontokat ismertettem. Nos, ezeket, ha végrehajtjuk, akkor úgy gondoljuk, hogy ezek az egyensúlytalanságok csökkenni fognak, vagy megszűnnek, mert nem lesz oka annak, hogy a pénz az egyik bankrendszerből bizalomhiány miatt átmeneküljön egy másik bankrendszerbe. Sőt, hát mondhatom önöknek, hogy az elmúlt három hónapban már láttunk letét pluszt, tehát a letétek, a betétek, bocsánat, a betétek növekedését egyes olyan országokban, ahonnan korábban menekült ki a pénz. Tehát egyértelmű, hogy a bizalom helyreállításának pozitív eredményei lesznek, és a target to imbalance-ek stabilizálása várható ebből. azok az intézkedések, amelyekről döntés született, ténylegesen csökkentik egyes országok kockázatát. A másik dolog a folyófizetési mérlegből keletkezik. Tudom, hogy ezeket nem lehet egy az egyben összehasonlítani, de én meg vagyok győződve anélkül, vagy arról, hogyha csak az egyes, ha egyes országok nem állítják helyre a versenyképességüket, akkor nem kezelhető a probléma. Nem lehet ugyanis egy olyan unióról beszélni és fenntartani, ahol az egyes országok állandóan hitelezők, más országok meg állandóan hitelfelvevők. Tehát a kiegyensúlyozás részben a versenyképesség helyreállításán keresztül kell, hogy végbe menjen, ez pedig a termékek reformját, a munkaerőpiac reformját és egyéb strukturális reformokat kell, hogy feltételezzem. Az EKB nem fogja átvenni három hónapon belül a felügyeletet, nyilván lesz egy phase-in időszak, egy átmeneti időszak. Mi úgy gondoljuk, hogy egy év szükséges ahhoz, hogy a struktúrák kialakuljanak. A fontos az, hogy a tanács rendelete január 1-én életbe lépjen, és aztán hivatalosan mi elkezdhetünk együttműködni a nemzeti felügyelő hatóságokkal, hogy felállítsuk a rendszert. Mondom, körülbelül egy évet adunk magunknak arra, hogy ez a rendszer működőképes legyen. Ami a kondicionalitást illeti, Nos, ha a feltételek nincsenek megteremtve, akkor az OMT nem fog működni. A feltételek éppen ezért szükségesek, de nem elégségesek. Mert az EKB célja az az, hogy a monetáris politika transmissziós csatornáit felé lesz, ehhez pedig a, a monetáris politika transzmissziós csatornáinak károjait, ká, ká, sérülését kell felmérnünk ahhoz, hogy ezt helyreállítsuk. Nos, sok csere történt itt a hozzászólók listáján, mondja az elnök, de én úgy gondolom, hogy a következő három az Arlin, Sophie Intveld és Epping. Arlin. Köszönöm. Rövid kérdésem van, és remélem, hogy tényleg gyorsan fel tudom tenni a kérdést. Nagyon méltányolom azt, hogy eh, amikor ön kitekint a nem eurozóna tagállamok részvételére az eurozónában, akkor vizsgálják a jogi kérdéseket, ahogyan is mondta. Ugyanakkor vannak gyakorlati kérdések is, elnök úr a minden eh, cseh bank gyakorlatilag leányvállalata a eh, külföldi bankoknak, ugyanez igaz Északország, Észtországra is. Tehát vannak olyan tagállamok, amelyeknek a bankjai, leánybankjai a nagy eurozóna bankoknak. Észországban ugye svéd bankok tevékenyek. Mi, mi értelme lenne egy nem eurozóna országnak csatlakoznia ehhez, kérdezte a svéd miniszter. Van-e olyan kockázata ennek, hogy a bankok a székhelyüket átteszik, hozzáférnek-e ugyanúgy a pénzek? Vannak gyakorlatilag gyakorlati kérdések tehát, nem csak jogi kérdések és kötelezettségek, amelyeket meg kell vitatni. Sophie, köszönöm. Először is a bankunióval kapcsolatban ön egy betétbiztosítási rendszert a bankunió főalkotó elemének tekint, miközben Németország vonakodik ön úgy véli látszólag, hogy ez majd valamikor kialakul, de mennyire reálisak az ön ilyen irányú elvárásai, és mit lehet tenni akkor, hogyha mégsem teljesülnek. Másik dolog az az, hogy a Finnországgal, Hollandiával és Németországgal kapcsolatos felvetései, hogy a legacy eszetek maradjanak nemzeti fenntartásban, és nem látják, hogy ez hogyan férne össze az ESM-mel. És aztán az utolsó kérdés, az én hazám nem osztja az ön optimizmusát a növekedési kilátásokkal kapcsolatban. Természetesen akarják a, a bankuniót, ugyanakkor magasabb inflációs rátát szeretnének látni Hollandia és Németország viszonyában egyes elemzők 3-4 százalék inflációt, ez pedig meghaladja az ön inflációs célkitűzéseit. Nem tudom, hogy ezek a ezek a szakértői vélemények önökről ön mit gondol. Dirk, köszönöm. Az én kérdésem az az, hogy az EKB megfontolta-e az OMT befejezésének negatív eredményeit, tehát például akkor, hogyha egy OMT-t befogadó állam, vagy alany állama megsérti a szabályokat. Nem tudom, hogy mekkora negatív hatásokkal számol ilyen esetben. Van egy kérdésem a bankiával kapcsolatban. Almunia biztossal tegnap beszéltünk a bankia ügyéről és az volt a benyomásom, hogy Spanyolország hét regionális bankot teremtett, illetve fuzionált, hogy túl nagy legyenek ahhoz, hogy megbukjanak. De aztán van az Iberia, az El País és a Real Madrid, olyan hitelekkel vannak megterhelve, amelyeket nem fognak visszafizetni, mert úgy gondolják, hogy a bankiát majd megmenti valaki. Ezek tehát toxikus eszetnek számítanak, és a kérdésem pedig az, hogy ez a mérgezett eszközállomány, ez nem jelente egyfajta nem várt negatív hatást, hogy kiszedünk mondjuk egy téglát a falból, és ettől összeomlik az egész tégla, az egész fal. On the first question. Tehát az első kérdésre azt válaszolom, hogy nyilvánvaló azokban az esetekben, amelyeket említett, hogy dolgozni kell. De, de most nézzük meg, hogy hogyan működik ezekben az esetekben a felügyelet. Vannak felügyeleti tanácsok. Tehát a felügyelőknek a tanácsa, és az új felügyeleti mechanizmus része lesz a felügyeleti tanácsoknak. Tehát a nagyon sok változás nem lesz a felügyelet szerkezetében, ahhoz képest, ahogy ma zajlik a felügyelet. Tehát természetesen a nem euró zónában levő bankok, tehát az eurózóna bankok nem euró országban levő lányvállalataira is természetesen vonatkozni fog ma ez. Tehát megvannak a tanácsok, ahol ott lesz a vendéglátó ország tanácsa, és ott van a vendégország tanácsa. Tehát itt együtt fogunk működni a nemzeti felügyeleti szervel. Azt mondanám, hogy itt a keret tekintetében, tehát a keret megvolt már, és a felügyeleti tanácsnak tagja lesz az egységes európai felügyelet is. Tehát most itt az eszközállomány likviditása, erre a kérdés azt mondanám, hogy nem. Hiszen a monetáris politika az monetáris politika, és itt a bankok döntenek a tagállamokban. Tehát itt a biztosítási garanciák. Én azt mondanám, hogy ez egy nagyon lényeges pillér, de időre van szükség. Tehát, amikor itt a biztosítási garanciáról beszélünk, a betét biztosítási garanciáról, akkor uh, itt a bank kockázat kölcsönös felismeréséről van szó. Tehát itt bizonyos takarékoskodó bizonyos országokban vállalják azt a kockázatot, amelyeket a bankok más országokban vállalnak. De mielőtt ezt megtesszük, tudnunk kell, hogy mi is a helyzet ezekkel a bankokkal. Tehát itt van a felügyelet, a határozat és a betétbiztosítási garancia ugyanannyira fontos. Azonban alkalmazásuk megindításának az ideje különböző. Tehát meg lehet már a felügyelet, de a felügyelet az megnézi a bankokat, és ír egy elemzést. És csak is akkor lehet dönteni a kockázatok kölcsönösítéséről. Ez egy nagyon összetett politikai folyamat, de egy olyan dolog is, amelyet fokozatosan kell bevezetni, hiszen nem akarjuk a nemzeti betét biztosítási garanciákat szétrombolni. Tehát, hogyha áthárítjuk a kockázatot egy új egységre, a központra, akkor pontosan tudnunk kell, hogy mit veszünk azért. Um, a legacy eszetek, a legacy eszközök, tehát ezeket nem szeretném kommentálni. De minél hamarabb megszűnnek a kétségek, hogy mi egy legacy és nem egy legacy. Tehát minél hamarabb szétoszlatjuk a két helyeket, annál jobb. Tehát most tisztáznunk kell. És nagyon fontos ez, hogy tisztázásra kerüljön ez a kérdés. Nem tudom, hogy az IMF és a mi növekedésre vonatkozó becsléseink között nagyon nagy a különbség, tehát valószínűleg gyenge lesz a harmadik negyed év, és most nem szeretném nem szeretnék én itt túlzott optimizmusba bocsátkozni a növekedés tekintetében. Ami az inflációt illeti, ne felejtsük el, hogy itt az LKB e mandátuma nem csak az eurozónára terjed ki, és itt van egy két százalékos küszöb az infláció tekintetőben. Tehát, hogy az infláció mennyi a többi országban, az, az LKB-t nem érinti közvetlenül. De, hogyha ez az infláció ágazati ár alakulástól függ, akkor itt inkább makroprudenciális eszközöket kell alkalmazni, melyeknek a többség dossziét úgy kell formatervezni, hogy nemzeti szinten vegyük figyelembe a dolgokat. Tehát a mi elsődleges mandatumunk az infláció megfigyelése az eurozónában. A harmadik az OMT-kre vonatkozott, de a kérdésre nem emlékszem. Az volt a kérdés, hogyha egyszer adott az OMT, akkor egyszer le is kell állítani, hogyha van egy kihatása. És mi van, hogyha nem állítják le? Gondolom, hogy ez a probléma már a legutolsó igazgató tanács ülésen felmerült, és a, a legutolsó sajtókonferenciánkon szóltunk erről, hogy ilyen nem lesz. Akkor, amikor éppen felülvizsgálat alatt van egy aktuális program, és amikor garantáltuk, hogy megvan a megfelelőség, akkor mehet csak OMT. Tehát először is mindenképpen kell egy vizsgálat, felülvizsgálat, és mielőtt OMT-t alkalmazunk, akkor ehhez egy pozitív értékelés kell. Na most a bank készpénz kérdése rákérdez itt a kockázatokra. No, the Ja, bankia a spanyol bankok esetében. Itt megindultak már a tárgyalások, tehát a bankia és a Kajsa esetében a nemzeti és itt néhány eszköz, és ide tartozik a bankja is, néhány eszköz átutalható. Tehát nem tudom, hogy megfelelően a számomra, hogy itt kommentáljam ezeket a tárgyalásokat, vagy felvegyem egyáltalán, hiszen ezek most ajlanak. Köszönöm. A következő három. Mauro, Udo Bullman és Astrid Lulling. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Drági elnök, visszatérek itt a feltételekre, és szeretném megkér, megköszönni, hogy elmagyarázta eddig, és most egy közvetlen kérdésem van. Vitathatatlan az, hogy itt a feltételeknek való megfelelés ténylegesen azt hozza magával, hogy önként lemondunk a szuverenitásunkról, illetve az érintett lemond a szuverenitásukról. És ez nem csak egy jogi legitimációt, illetve jogi legitimációs problémát jelent, hanem egy demokratikus problémát is jelent. Tehát helyén van-e az, hogy a tagállamok legitimizálják ezt úgy, hogy megváltoztatják a megállapodást, és azt mondják, hogy itt a feltételeknek való megfelelés révén itt az alapszerződésbe belekerül egy tartós változás, és pedig úgy, hogy ez a teljes európai integrációt szolgálja. Tehát az EKB hogyan látja például az állami beruházási bankok szerepét? Tehát van egyáltalán valamilyen szerepük még? hiszen ezek a bankok általában hosszú távon fektetnek be, és megfelelő vagyontárgyaik is vannak a mérlegükben. Elnök úr! Én is szeretném az anyanyelvemet használni, és éppen ezért megkérem, hogy vegye fel a fejhallgatót és kapcsoljon németre. Köszönöm. Elnök úr, én varratmentesen csatlakozom Mauro kollégához. Tehát egy új, hatékony európai gazdasági kormányzási forma hiszen ha ez megvan, akkor az EKB azt mondhatja, hogy egy nagyon lényeges részévé vált ennek, és nagyon nagy érdemeket szerzett abban, hogy ez így alakult. Egy munka megosztás alakul ki, a központi bank, az ESM, itt a feltételeknek való megfelelés kérdése, az európai közösség, és ez helyén is való, hogyha ez így van. Tehát itt nincsen kétség hogy legyenek feltételek. De van egy alap probléma. És ön is intézményként, nem személyként része ennek az alap problémának. A feltételeknek való megfelelés egy politikai döntés. Ez egy gazdaságpolitikai feltétel. Azonban ez félrevezető is lehet. Tehát, hogyha tévednek a kormányok, akkor le lehet őket választani a kormányzati pozícióra. A parlamenteket ugyanígy vissza lehet hívni. Azonban a trojkának nincs arca, egy névtelen hatalom, ahogy az emberek látják. Éppen ezért az Éppen ezért az európai zászlókat ezért égetik a dél-európai fővárosokban. Hát igazából mi demokráciában élünk, és nem szakértői diktatúrában. És a kettő között van különbség. Az egyik az az, hogy van egy parlament, amely a válaszolói akaratot tükrözi, és dönt, hogy egy dolog helyes vagy nem helyes. És korrektúrákat is alkalmaz. Most szeretném megkérdezni, hogy mikor kap ez a parlament, ez a szakbizottság olyan lehetőséget, hogy hozzászóljon ahhoz, hogy milyenek legyenek a feltételek, hogyan felügyelik az alkalmazását, és hogyan lehet korrigálni ezeket a feltételeket, amennyiben rosszak és pedig úgy, hogy nemzetek feletti döntések legyenek. Tehát, hogyha nemzetek felett kell döntenünk, akkor nemzetek feletti parlamentre van szükségünk. Astrid? Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök úr, a kampány a női igazgatótanácsi poszttal kapcsolatban már hónapok óta történik. Ugye nem az önök kompetenciáját szeretném megkérdezni, azt szeretném mondani, hogy ez a parlament szereti a legendákat és mítoszokat. Azt hiszem, most az erényes asszony mítosza a tékozó férfiakkal szemben, ez Reding asszony, a bizottság alelnöke, azt mondta már egy ideje, ha Lehman Sisterek lettek volna, nem Lehman Brotherek, akkor nem ugyanazok a gondok lennének. A Lehman lány testvérek és nem fiú testvér, fivérek, nővérek, nem fivérek. Na most hát a legenda, ami szerint a nőknek semmi köze a válsághoz, a 2008-as pénzügyi válsághoz, sajnálatos módon nem ez a helyzet, mert kettő nő az, aki a Lehman Brothers és a Goldman Sachs botrány középpontjában áll, ezeket jobban ismeri, mármint ezek a nőket is. Hát elmondhatnám, hogy mit csináltak, de nincsen időm rá, de ajánlom, hogy olvassák kell ezt a nagyszerű könyvecskét, minden részletről ebben tájékozódhatnak. Mindez azért mondom el, hogy jó lenne, jobb lenne megnézni egy kicsit a tényeket, mielőtt általánosítanák. És ne beszéljünk bármiről, ne holdjunk össze hetet havat. Elnézést kérek, politikai karrierem, ugye a 63-ban kezdődött, azóta küzdök a nemek közötti egyenlőségét, esélyegyenlőségét, de szerintem azt hiszem, hogy a tényeket kell elővennünk, mert egy nemes küzdelem, ugye megfelelő igazságon kell alapuljon, nem a mítoszokon. Ami ezt a problémát illeti, ha megengedi elnök úr, mégis föltennék egy icipici kérdést, mert szeretném, ha beszélne a decentralizációról, amelyet majd az egységes felügyeleti rendszeren belül fogják majd beépíteni. Az LKB hogyan tudja majd garantálni, hogy a nemzeti hatóságok valóban mindent megtegyenek ennek a rendszernek a hatékony működéséért, ne a tagállamok kizárólagos érdekeit szolgálják majd ezek. Ha jól értettem a dolgokat, párbeszédet kellene, őszinte párbeszédet kellene folytatni az LKB és a Nemzeti Felügyelő Szervek között, tudván, hogy az LKB felelős, az LKB é az utolsó szó, ha úgy tetszik, megfelelő feltételeket kell persze teremteni az LKB, ennek meg is feleljen. Köszönöm. Mario, the floor is yours. On, on the first two. Az első két kérdésre válaszolván, itt nagyon sok közös volt bennük. Folyamatosan úgy érveltünk, hogy a szuverenitást meg kell osztani. És pedig nemzetek feletti szinten a fiskális költségvetési, és most egyre inkább a strukturális reform területén is. Tehát nincs szükség arra, hogy itt meggyőzési munkát végezzenek, teljes mértékben egyetértünk. Ez nagyon lényeges. És bármi, amit ezen az alapon elérhetünk, az az eurozóna kormányzásában jó lesz, és az LKB pedig mindig ezen az oldalon lesz. Itt konkrét utalás történt az OMT-re, és ennek a aktivizálására. Azt mondanám, hogy megint nem mi szabjuk a feltételeket, de mi garantálni szeretnénk, hogy a programunk hatékony, hogy a mandátumunkon belül van, és hogy nem cseréli le, helyettesíti a kormányzati fellépést, vagy éppen semmittevést. Hát ezen a ponton a feltételek rendszere, amelyet az OMT-vel azonosítanak, alapvető. Tudjuk, hogy az OMT nem működne. És tudjuk a tapasztalatunk alapján, és hogyha elgondolkozunk a helyzeten, akkor látjuk, hogy nem lenne hasznos a folyamat számára, hogy ez nem így lenne, hiszen az ösztönzőket verni tönkre, mint ahogy ezt tavaly láttuk konkrét esetekben. Tehát bizonyos kormányzatokat egyszerűen ellustít, és nem végzik el a reformokat. De hogyha a jövőbe tekintünk, minél hamarabb helyén van a nemzetközi szuverenitás megosztás ezeken a területeken annál jobb. Hiszen a országaim túlságosan össze vannak már fonódva. Ahhoz, hogy ne nemzetek feletti szinten döntsenek. Tehát egy ország döntése kihat a többi országra is. Tehát éppen ezért nemzetek feletti döntésre is szükség van. Túl kell haladnunk ezt a pusztán nemzeti perspektívát, amikor a gazdasági politikáinkat alakítjuk. Az utolsó kérdés, nem vagyok biztos, hogy értettem. Tehát, hogyha visszakérdezhetnék, Tolmács sajnos nem hallja. Nincs Luling a mikrofon. Luling a mikrofonja még mindig nincs bekapcsolva. Vous n'avez pas compris, je veux bien ha nem értett meg, még egyszer pontosítanám a kérdést. Egy nyilatkozatot tettem. Tehát azt mondtam, hogy mítosz az, hogy a nőknek semmi köze a válsághoz. Ugye a Lehman Brothers és a Goldman Sachs kapcsán két nőnek volt fontos szerepe, de a kérdést nem értettem meg. Jó, akkor megismétlem a kérdést. Mert szerettem volna, ha többet beszélne a decentralizáció elvéről, amelyet be fognak vezetni az egységes piaci, bankpiaci felügyeleti rendszerben, és az LKB hogyan tudja garantálni azt, hogy a nemzeti hatóságok jól működjenek az egységes rendszer értelmében, érdekében, és hogy ez a rendszer ne a tagállamok érdekeit szolgálja. Azt is mondtam, ha jól értettem a dolgokat, nem szabad. Tehát igazából az LKB és a nemzeti hatóságok, felügyeleti hatóságok közötti párbeszéddel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy szerintem az LKB kell legyen az utolsó szó. Az LKB-nak megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie, hogy megfeleljen ezeknek a feltételeknek. Megértette, uram? I apologize for... Elnézést kérek, hogy nem értettem jól a kérdést. Teljes mértékben igazat adok. Igen, ez egy agály, amelyel foglalkoznunk kell, és foglalkozni fogunk vele különféle szakértői módszerekkel cserével. Tehát, hogyha a rendszer teljes mértékben beindul, akkor nagyon nyitott cserére van szükség. Tehát, hogy megnézzük, hogy mennyire, milyen egészségi állapotban van az a, az intézmény, amelyet, megvál, amelyet megvizsgál. Tehát itt közös döntéshozatalra van szó, és ez esetleg helyettesítheti azt a tendenciát, amit említett a nemzeti felügyeletekről. Tehát, hogy a nemzeti felügyelet vizsgálja a nemzeti intézményt. De a korábbi meghallgatáson is szóba került már, hogy a nemzeti felügyelő álláspontja teljesen nyitott, hiszen beépül majd az új felügyeleti szervbe, ami jó és nagyon jó garanciákat adhat. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy az utolsó kérdések egy csoportba tehetők. Peter Simon Fail és Liam Huangnok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden is fogom mondatomat, két különböző téma került elő. induljunk abból ki, hogy a felügyeleti kérdésben az LKB játsza ezt a szerepet, és tegyük fel, hogy a nem erős országok számára is megoldást találunk. Olyas valamit, amit az LKB lehet, hogy nem hatáskörbe tartozó dolgokkal is foglalkozik. Az én kérdésem a következő. Az LKB szerepe az egész konstrukcióban és jelentősége kiderült az elmúlt időszakban, ami a korlátozatlan mértékű államkötvények felvásárlását illeti, két éve nem sikerült az állam és kormányfőknek elérni. Így lehet nyugalmat, de alacsonyabb kamatokat bevezetni a pénzpiacon. Ha átveszi az LKV a felügyeleti szerepet, és ha csak olyan emberek dolgoznak, és csak a nemzeti hatóságoktól függenek, az egyik hatóság jobban, a másik rosszabbul működik. Előfordulhat az, hogy ez a felügyelet hibákat követel. Előfordulhat az, hogy további bankok csődbe mennek. És lesznek válságok a jövőben is. Lehet, hogy a jobb felügyeletnek köszönhetően kevesebb, de lesz válság. Ennek a következmény az lesz, hogy mi van a kiigazatási alappal. Akik most önöknek eh, bizalmat szavaztak meg, most be lesznek vonva a megmentő csomag kapcsán, utána a felelősségvállalásért. Nem fél attól, hogy következő lépésben ha pénzügypolitikai intézkedéseket hoznak, akkor éppen ezen befektetők bizalmát veszíti el, emberileg talán érthető, hibákat követnek el. Sok pénzt veszítettek emberi mulasztásból ezek a befektetők. Köszönöm szépen. Én... Hadd gratuláljak önnek. Ön beszélt már a portugál helyzetről a kollégák kérdésére adott válaszában. Volt egy sikeres kötvénykibocsátásunk a közelmúltban, illetve az ötödik trojka beszámoló is pozitív volt. Emellett megkapta a Portugália a következő szeletet a neki nyújtott pénzekből úgy gondolja, hogy Portugália vissza tud térni a piacokra 2013-ban, ahogy tervezzük, és Portugália megfelel ezeknek a feltételeknek, amelyek révén visszatérhet a piacokra ön szerint? A második kérdésem, a trojka kiigazítási modelljét többen kritizálták. Azt mondták szakértők, hogy recessziót elmélyíti, gyöngíti a hazai fogyasztást, munkanélküliséget okoz. Igaz-e az, hogy a program végén valójában már nem lesz visszafordulási lehetőség. Ön hogyan reagál ezekre a kritikákra, és mivel nyugtatná meg azokat a polgárokat, akiknek a hazája ilyen átigazításon megy keresztül, hogy van értelme az áldozatoknak, Liam? Bonjour, monsieur le président. Jó napot kívánok, elnök úr! Az LKB másnakos piacon vásárolta fel a görög adósságállomány egy részét. Elég érdekes, előnyös üzletet kötött. Ha megnézzük, ezek a értékpapírok 11 milliárd dollárra rúgnak. Ha megnézzük, hogy az LKB 3,6 milliárddal növelte meg kamatból származó jövedelmét. A kérdésem a következő. Tudom, hogy az LKB-nak meg van kötve a keze az alapszabálya miatt, de az LKB nem egy kereskedelmi bank, és kizárta magát 2012. februárjában a görög adósságállomány kivásárlásából. Az LKB mennyi hasznot generált. Nem tudom, hogy ezt a hasznot becsöpögtetnénk a reál gazdaságba, amely különböző struktúrás változókon mentett keresztül. Na most Spanyolország kapcsolatban egy kérdésem. Mit tenne az LKB, ha a spanyol kamatok így növekednének, és Spanyolországot stigmaz, nem tudom, hogy ha Spanyolországot így stigmatizáljuk, akkor nem fordul el az európai stabilitási mechanizmushoz ismét. On, on the first question... Az első kérdéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy eh, a válasz az az, hogy eh, a felügyelet ahhoz kell, hogy elkerüljük a meglepetéseket és a hibákat sajnos a bankok néha még akkor is tévednek vagy hibát követnek el, amikor jó a felügyeleti munka. Ezért is kell egy rendezési, felszámolási mechanizmust is eh, létrehozni, mert eh, ez a kormányoknak megengedné azt, hogy hagyják bukni azokat az intézményeket, amelyeknek bukniuk kéne, anélkül, hogy állami pénzeket folyatnának ezekbe a bankokba, és a kifizetési vagy fizetési mechanizmusok eh, megrendülnének, mint ahogy azt láttuk a Lehman esetében, illetve egy sor kisebb bank esetében is. Ez eh, egy fontos eleme a pénzügyi piaci uniónknak ugyanolyan fontos eleme, mint a felügyelet. Ne felejtsük el, az Egyesült Államokban az EPSC 200 bankot számolt fel az elmúlt néhány évben. Több mint 200 bankot számoltak fel, gyakorlatilag negatív következmények nélkül a fizetési rendszerre. Tehát ezért kell, hogy ez a második lába ennek a szerkezetnek elkészüljön, ami Portugáliát illeti. azt gondolom, hogy a haladás a kiigazítás témájában gyorsabb, mint gondoltuk. Visszanyeri a gazdaság a verseny pozícióit, illetve az egyensúlyi pozícióit, korábban csak belső fogyasztáson alapult, most már exportorientáltabb gazdaságot látunk kialakulni. A bérettség munka ára csökken, a folyófizetési mérleg csökken, tehát ezek mind-mind a haladás jelei, és így gond, e, e, ezért gondoljuk azt, hogy 2013-ra 3% alá esik a deficit. Az LKB e tehát gyakorlatilag azt mondja Portugáliának, hogy elismerjük az eredményeket, és kicsit még erősíteni kell esetleges strukturális területeken a reformot, mint például a béralkú mechanizmus. A jó hír az, hogy Portugália múlt héten egy három éves kötvényt bocsátott ki, és az volt az érzés, hogy a kormány jó úton halad ahhoz, hogy a piaci forrásokból finanszírozza magát. Még gyorsabban halad, mint ahogy az előrejelzésekben láthattuk, vagy gondoltuk volna. Összességében Írországhoz hasonlóan Portugália is jó példája annak, hogy az áldozatok nem önmagukban való célok. Ön is emlékeztetett az áldozatokra, illetve a saját szavaimat felidézte nekem. Ugye az áldozatok miatt vagyunk itt most, vagy vannak egyes országok a, a folyó közepén, ahol még nagyon erősek, sodróak az áramlatok, de de már látszik a folyó túloldala. És az a köd, amely a folyópartot eltakarta korábban, ez a köd, ez, ez szétoszlani látszik, mert jó fejlemények következtek be az eurozóna irányításában. És hát ugye akkor, amikor ön idézett, amikor elhangzott az, amit, én, amit ön idézett tőlem, azóta azért nagyon komoly utat jártunk be. Nem akarok most feleslegesen optimista lenni, de azért abban bízom, hogy nemzeti és európai szinten is értünk el eredményeket. Tehát nemzeti szinten és európai szinten pedig a keret kialakításában, hosszú távú keret kialakításában könyvelhetünk el sikereket. Ami az S&P profitokat illeti, az EKB hasznát az NCB-knek osztjuk le, amelyek az ESCB, tehát az Európai Központi Bank rendszerének részei. A tőke kulcsnak megfelelően osztjuk szét ezt a pénzt, és aztán majd minden azon múlik, hogy az egyes tagállamoknak milyen nemzeti szabályai vannak Általában ezek a többletek a nemzeti költségvetésbe kerülnek végső soron. És aztán a nemzeti kormány dönti el, hogy mit tesz ezekkel a profitokkal, hasznokkal. Egyes esetekben volt olyan kormány, amely elfogadta azt, hogy ezeket a profitokat újra fel lehessen használni a, az eurozóna program országainak újrafinanszírozási programjait. Más országok pedig egész egyszerűen benyelik ezt az összeget a költségvetésükbe. E, spanyol bankráták, nem akarok spekulációkba bocsátkozni, az OMT egy hatékony óvintézkedés, amelynek célja, hogy e, kiiktassa tail risket az Európai Unióból, ugye ez ex ante korlátlan, de nem feltétel nélküli. Az mérete ennek az intézkedés csomagnak elég ahhoz, hogy a kockázatokat kezelje, és a feltételeket pedig meg kell teremteni az OMT-hez, ezek, ezek szükséges feltételek. Hökmark úr is megérkezett, neki is van egy kérdése, és aztán még lehet, hogy rám is marad idő. Köszönöm, elnök úr. Két dologról szeretném, ha elgondolkodna itt a körünkben. Az egyik az, hogy sokat beszélünk a bankunióról. Vannak olyan javaslatok, amelyek azt feltételezik, hogy nem fogjuk tudni követni azokat a szabályokat, amelyeket most elfogadunk, és hitelesnek akarunk bemutatni. Például a, az adósságok esítése 60%-os szintnél, ez paradoxikus, paradoxális, mert a hitelességet befolyásolja a stabilitási paktum vonatkozásában. Tehát egyszerre akarjuk kezelni ezt a helyzetet, aztán pedig ezzel egy időben egy olyan intézményrendszert állítunk fel, amely abból a abból a feltételezésből indul ki, hogy néhány tagállamoknak nem fog sikerülni betartaniuk a szabályaikat. Tehát lehet, hogy túl sok labdával zsonglőrködünk most itt egyszerre, és ez az intézmények hitelképességét, bocsánat, bizal, bizalmat kérdőjelezi meg. A másik dolog, amiről beszélnünk kell szerintem, hogyha a makrogazdasági kontextusát vizsgáljuk az Európai Uniónak, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb tagállam és azon belül is a nagy gazdaságok olyan nagy adósság rátával küzdködnek, amelyeket csak 20-25 év alatt lehet leküzdeni 60%-os szintre. Tehát makrogazdasági szempontból az előttünk álló időszak egy kontrakciós, egy kontraktív időszak lesz. És ehhez képest a tőkekövetelmény szabályok, amelyek hát egy, észszerűek ugyan, de egyszerre kezdenek életbe lépni, amely kreditkrancsot eredményezhet, illetve a gazdaságok zsugorodását, kontrakcióját. Nem tudom, hogy ön szerint hogyan fognak ezek a folyamatok lejátszódni. Okay, um, um, Arlene already... Uh, Arlene már kérdezte öntől a cross-zone grupokat, amelyek olyan bankcsoportok, amelyeknek van egy része az eurozónán belül, és része az eurozónán kívül. Svédországot adta példaként, amelynek bankjai Észtországban is aktívak. ön pedig a Vickers és Likenen jelentéseket, illetve lépés, intézkedéseket citálva azt mondta, hogy a mi bankjaink máshogy működnek, mint ahogy mondjuk az amerikai vagy a brit bankok, mármint az eurozóna bankja és Ez abban az értelemben igaz, hogy nagy nemzetközi bankokról van szó. Ami miatt én aggódom az az, hogy hogyan lehet az egységes piacot egyben tartani, és közös szabályrendszert kialakítani, amelyek, amely működne az EKB-tól kiindulva az eurozónán belül, és aztán működik a nagyobb bankcsoportokra nézve is, amelyek az eurozónán kívül tevékenykednek. Nyilvánvalóan ott változhatnak azért a dolgok, tehát lehet egyfajta migráció is, amit pedig nem szeretnénk látni, mert az egységes piacot fent akarjuk tartani. A Common Handbookra vonatkozó javaslat úgy gondolom, hogy egy jó lépés vagy megoldás lehet, amely a rulebookon túlmutat, és a kockázat metodológiát is tartalmazza, amelyre a bizottsági közleményben is kitértek. Tudom, hogy ez egy olyan téma, amely sokunkat érdekel. Um, aztán van még egy másik kérdés, amely aggaszt bennünket, azokat, akik a bankunióval foglalkoznak, az az, hogy a három dolog, amiről ön is beszélt, nem jelenik meg egyszerre. Ugyanis ha van egy közös felügyeleti rendszer, akkor annak vannak bizonyos következményei. Ha nincsenek közös backstopok, akkor jogi nehézségek lépnek életbe. Nem tudjuk, hogy a következő lépést mikor fogják bevezetni. Hogyha nincsenek backstopok, akkor a nemzeti szintre kell telepíteni az elszámoltathatóságot, mert nincsenek meg a backstopok. Tehát nincs értelme olyan dologban jogszabályt hozni, eh, amely amely annak függvénye, hogy valami, amiről még nem tudjuk, hogy bekövetkezik-e, az be fog-e következni. Vagy legalábbis a jogszabály ezt feltételezi, hogy be fog következni, holott nem lehetünk biztosak benne. Köszönöm. Az első kérdésre válaszolva, ha jól értem, ön főleg a kockázatok közösségiesítése miatt aggódik, amely tényleg a legnagyobb kockázat. Sokak szerint ez szükséges ahhoz, hogy előrelépjünk, mármint a kockázatok esítése. ugyanakkor mások számára pedig fontos az, hogy ez valahol a végállomás környékén legyen csak a kockázatok esítése. Nyilván kompromisszumot kell majd találni a két szélsőséges felvetés között, de mint ahogy a bankrendszerről is, amikor beszéltünk, és beszéltünk a közös bankbetét garanciáról, a mutualizáció is bizalmon alapul. És azon a meggyőződésem, hogy minden tagállam úgy járjon el, hogy az ő gazdaság politikája az közérdek ez a szuverenitás megosztásának a gyakorlata, különösen az adóztatási és költségvetési politikákon, de a strukturális reformok területén is, mert szükséges az, hogy a tagállamok növekedést tudjanak produkálni. Mi pedig ezen a ponton válunk részesévé ennek a szerződésnek, és erre alapulna a bizalom. És itt tudjuk majd megoldani azokat a problémákat, amelyek a mutualizációval kapcsolatban láthatóak. De ez egy folyamat, ez egy lépés sorozat, amelyhez idő kell, eltökéltség kell, és főleg politikai akarat kell ahhoz, hogy ezt a nemzeti szuverenitást így módon megosszuk egymással. Már erről egy korábbi kérdésre adott válaszomból is beszéltem, a nemzeti szuverenitás nyilván nemzetek feletti szinten lehet megosztani. A második felvetésére pedig én elismerem, hogy követtünk el hibákat, akkor, amikor olyan szabályokat akartunk betartatni, amelyek rendkívül prociklikusak illetve hát a felügyelő hatóságok is tettek ilyen intézkedéseket, amelyek nagyon prociklikusak voltak, és amelyek rontottak a helyzetem. Egy csomó dolog nagyon jól néz ki absztrakt változatában, de amikor aztán szakpolitikaként végrehajtják, akkor fontos, hogy a megfelelő sorrendben kerüljön végrehajtásra. Egy nem odaillő, nagyon jó ötletnek nagyon rossz hatása lehet és önök is tudják ezt, mert erről már beszéltünk sokat, és ezért is ragaszkodtam én mindig a megfelelő időzítéséhez a dolgoknak. Amikor mi jogszabályokat próbálunk alkotni, akkor azért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy azért álljunk készen arra a pillanatra, amikor az az új rendelet hatályba lép. Tehát én osztom az ön aggodalmát ezzel kapcsolatban. Talán tisztáznék valamit. Az első kérdésem, mondja Hökmark úr, az arra vonatkozott, hogy az adósság közösségiesítése, amely ugye 60% fölötti részt érintené, e, az ellene megy a stabilitási paktum azon feltételének, hogy nem is lesz 60% fölötti adósság, mert hogy a 60% a maximum Eh, és ez pedig egy olyan paradoxont eh, eredményez, amely hitelességi problémákat vet fel. Eh, elnézést, én konkrét megoldásokról nem nagyon akarok beszélni a mutualizáció vonatkozásában, mert nagyon sok ötlet elhangzik. De azt gondolom, hogy mindannyi, mindegyik ötlet számol azzal a problémával, amit én az előbb felvázoltam. Mi lesz tehát a végső válasz, amely, amely megoldja a, a problémákat, biztos vagyok benne, hogy ez majd feloldható. Tehát azok, a, azok az ellentmondások, vagy az az ellentmondás, amire ő is rámutatott, az feloldható lesz. Az egységes piacról szólva, önnek igaza van, nem szabad egy olyan rendszert kialakítani, amelyben szabályozói arbitrásra kerül sor, vagy egyéb fajta migrációra, mert ez aláásná az egységes piacot. A Common Handbook kialakítására tett javaslatot én is jónak tartom, és én azt gondolom, hogy mindenkinek össze kéne fognia az ügy érdekében. Ez az új egységes felügyeleti rendszer már önmagában szerintem illetve ez a rendszer önmagában nem fog több problémát okozni a belső piacon, az egységes piacon, mint amennyi probléma már most létezik a bankszektor valósága más és más. Tehát vagy egy rendeletre, szabályozásra van szükség, vagy egy közös kézikönyvre, amely képes eredményeket elérni, miközben tiszteletben tartjuk azokat a nagyon eltérő üzleti modelleket, amelyek meggyökeresedtek az Európai Unió különböző régióiban. Ezért is gondolom azt, hogy a kézikönyv ötlete egy jó ötlet, amelyet támogatnunk illene. Ami a jogalkotási munkát illeti, önnek jogalkotó technikai szempontból igaza van, amikor azt mondja, hogy jó lenne, hogyha a három pillért egyszerre tudnánk indítani jogalkotói szempontból, a jogalkotás szempontjából is. A, a step-by-step megközelítés, amely reálisabbnak tűnik, az önök életét, mint jogalkotókét meg fogja nehezíteni nyilvánvalóan. És nyilvánvalóan lassabb lesz a folyamat. De a valóság mégis ezt a step-by-step -step megközelítést rója ránk. Köszönöm, elnök asszony. A rövidebb az persze azt jelenti, vagy a lassabb az azt jelenti, hogy a január 1 határidőt majd nagyon nehezen fogjuk tudni teljesíteni. Köszönöm az ön válaszait, mindig nagy öröm önt itt látni a bizottságunkban, és én biztos vagyok abban, hogy mindenfajta nagyszerű ötlettel tér majd haza, beleértve a nemek közti egyensúlyra vonatkozó itteni felvetéseket is. Köszönöm.